Kedves kollégák, szeretném folytatni az ülést. Kérem, foglaljanak helyet. Nagy örömömre szolgál, hogy bemutathatom önöknek Szinkivicsiesz miniszter urat, nem tudom, hogy jól ejtem-e a nevét, a litván közlekedési miniszter a soros elnökség részéről ő fogja ismertetni a litván elnökség programját. Úgyhogy üdvözlöm, miniszter úr, a közlekedési és idegenforgalmi szakbizottságban, és örömmel állunk elébe, hogy önnel az elkövetkezendő fél évben együtt működjünk, és meg is adom a szót. Köszönöm szépen, elnök úr! tisztelt képviselők! Nagy megtiszteltetés és öröm szól számomra, hogy bemutathatom önöknek a litván elnökség prioritásait. Nagyon büszkék vagyunk, amit az országunk a 23 éves függetlensége alatt elért. Úgy érez, érezzük, hogy mekkora felelősség terhel minket, amikor átvesszük a tanácsban a soros elnökséget, viszont úgy gondoljuk, hogy meg tudunk felelni a feladatoknak, nevezetesen, hogy hatékony és célorientált módon dolgozzunk. A következő hat hónapban konstruktív párbeszédet kívánunk folytatni az intézményekkel, a tagállamokkal, és igyekszünk majd gyakorlati megoldásokat találni, kézzelfogható eredményeket elérni, ami minden európai polgár javát szolgálja. Én üdvözlöm, hogy már most eh, lehetőségem van bemutatni az elnökségünk prioritásait, és hogy néhány fontos kérdésről eszmét cseréljünk, amivel az önök szakbizottsága a következő fél évben foglalkozni fog. Úgy gondolom, hogy ez az ülés arra is lehetőséget ad, hogy megteremtsük az együttműködés alapjait az elnökség és a az EP között a közlekedés és az forgalom területén a bizalom és az együttműködés alapvető minden európai projekt szempontjából. Mégpedig azért, mert az Európai Uniónak továbbra is eredményesen kell működnie a gazdasági válság, illetve az aljáró járó kihívások ellenére. Litvánia olyan intézkedésekre fog összpontosítani, amelyek a gazdaságot, a gazdaság fellendítését hivatott biztosítani, pénzügyi stabilitást, valamint a gazdasági és a monetáris uniót. Szeretnék rávilágítani, hogy az európai parlamenti választások közeletével 2014 májusában egy jogalkotási ciklus vége is közeledik, és gondolom, hogy a litván elnökség alatt minél több jogalkotási javaslatot igyekeznek majd lezárni, annak érdekében, hogy a polgárok megerősítsék önöket, és illetve az önök mandátumát. A Lisszaboni szerződés az Európai Parlamentre új parlament számára új jogköreket biztosít, és ezt a helyzetet kell kezelnünk. Az Európai Unió amellett, hogy a valós helyzetet feltárja, azt is biztosítania kell, hogy a különböző viták során az EU zökenőmentes működését biztosítsa. A polgárok minket figyelnek, megítélnek minket, és eredményeket várnak tőlünk. És mi feladatunk, hogy ezt teljesítsük. Az elnökségünk alatt Litvánia még egyszer tehát az eredményekre fog összpontosítani, hiszen a hatékonyság alapján ítélnek meg majd minket. És ez azt jelenti, hogy intenzív és kölcsönös együttműködésre törekszünk a parlamenttel. Az elnökség tehát ennek érdekében az önökkel való baráti kapcsolatokat helyezi előtérbe. Igyekszünk majd, és már eddig is igyekeztünk megfelelő kapcsolatokat kiépíteni, hogy a parlament szempontjait is felkaroljuk, és együttműködjünk önökkel rögtön az első naptól. Meg vagyunk azzal, arról győződve, hogy a az év hátralevő részében erősíteni tudjuk ezt a kapcsolatrendszert. Szeretnék köszönetet mondani az ír elődünknek a soros elnökségi poszton, Leo Kár és csapata kiváló kollégák, az ő elnökségük alatt kiváló eredmények születtek, és nagyon magasra helyezték a mércét. Az, hogy Litvánia milyen prioritásokat tűzön ki az elnöksége során a közlekedés területén, ezzel kapcsolatosan önnel már előzetesen konzultáltunk, elnök úr, Önök óriási tapasztalatot és szakértelmet képviselnek a közlekedés ügyében az EU-ban. Ez a találkozó kiváló volt, nagyon hasznos, megismerhettük az ön elképzeléseit, az önöket foglalkoztató kérdéseket, és ezek az őszinte eszmecserék remélem ugyanilyen pozitív szellemben fognak folytatódni. Az ír elnökség eredményei, amelyet, amelyről múlt héten a szakbizottság előtt az illetékes írminiszter beszámolt, az európai közlekedési hálózatra vonatkozó iránymutatókat érintette, illetve a Connecting Europe eszközt. Varadka úrral közösen önök óriási munkát végeztek, és ez biztosítja, hogy ez a két javaslat minél előbb tető alá kerüljön igyekszünk majd hiteles, nyitott és növekvő Európát megteremteni. Az új technológiák fejlődése, a környezetbarát infrastruktúra hálózatok, valamint a közös, egységes európai közlekedési térség megteremtése a hálózatok közötti interoperabilitás, a forgalom és járműbiztonság, ezek mind nagyon fontos prioritások. És akkor most nézzük részletesebben. Egy általános megközelítést kívánunk alkalmazni az alternatív üzemanyag infrastruktúráról szóló irányelv kapcsán, annak érdekében, hogy csökkenjen a kőolajtól való függőség, tisztább környezetet teremtsünk, és fokozzuk az európai gazdaság versenyképességét. Közös megközelítést kívánunk alkalmazni az európai globális műholdas navigációs rendszer ügynökségéről szóló rendelet kapcsán is, és ezáltal biztosítva a műholdas navigáció biztonságát Európában. A negyedik vasúti csomag rendkívül fontos a föld a szárazföldi szállítás területén, a vasúti ágazat versenyképességét és hatékonyságát igyekszünk fokozni, és ezzel hozzájárulnánk a közös EU közlekedési térséghez. Ami a csomag technikai részét illeti, tovább fogjuk folytatni a vitát, és egy általános megközelítést kívánunk alkalmazni a vasúti csomag kapcsán. Szeretnénk előrelépni az EU vasúti ügynökségről szóló rendelet területén is, és egy szemináriumot tervezünk ma este az Európai Társaságokkal, ahol megvitatnánk a határokon átnyúló áruszállításról, ennek kilátásairól, és eh, szeretettel várjuk eh, Zile urat, illetve a bizottság többi tagját is, ami pedig eh, a műszaki alkalmasági csomagot illeti. Véleményem szerint az együttműködés lehetőségei, a megállapodás lehetősége ígéretes ezen a területen, és szeretnénk a jelentéstevőkkel, Szegnalova asszonynal, Kún és Szaviszár Tumász asszonyjal, mint jelentéstevőkkel szorosan együttműködni. A tanács kialakította álláspontját a csomag mindhárom javaslatával kapcsolatosan, és a parlament múlt héten elfogadta ezeket. Az időszakos műszaki járművizsgálatra vonatkozó javaslata kapcsolatos megállapodás, valamint a járművek nyilvántartási okmányairól szóló javaslat egy közös biztonsági standardot hivatott kialakítani az európai közlekedési, közúti közlekedési rendszerben. A légi közlekedés területén az utasjogokat igyekszünk majd erősíteni, megfelelő tájékoztatás, segítséget nyújtva a az esetleges késedelmet szenvedő utasok számára, és reméljük, hogy már decemberre sikerül közös álláspontot kialakítani a tanácson belül, és szeretnénk megnyitni az eszmecserét a parlamenttel is ezekben a témákban, és a legfontosabb dokumentumok várhatóan majd a görög elnökség alatt kerülnek napirendre. A polgári repülés területén a balesetek bejelentéséről szóló rendelet kapcsán is megkezdjük a tárgyalásokat, és de Verak asszonyjal kívánunk majd együttműködni, hiszen ez is nagyobb biztonságot hivatott teremteni a légi közlekedésben. A kollégámat, a kollégáimat a tanácson belül szeretném felkérni arra, hogy ebben működjenek közre. A tanács az egységes európai égbolttal kapcsolatos csomagról is vitatkozni fog, és Vilniusban szeptember 16-án informális közlekedési miniszteri tanácsra kerül sor, ahol ez a kezdeményezés szerepel majd napirenden. Sim Kalasz, a bizottság alelnöke ígéretek szerint szintén jelen lesz, és én szeretettel várom az ECOSZOK jelentéstevőjét ebben a témában, Kravcsik urat. És természetesen elnök úr, önt is szeretnénk meghívni, illetve a szakbizottság többi tagját, hogy vegyen részt ezen a rendezvényen. Ami a tengeri szállítást és közlekedést illeti, igyekszünk majd kialakítani egy általános tanácsi álláspontot a több éves finanszírozás kapcsán a tengeri biztonsági ügynökség tevékenységével, megelőző tevékenységével kapcsolatosan elő, elsősorban a gáz és kőolaj létesítmények szennyezése kapcsán és az Európai Parlamenttel is szeretnénk a tárgyalásokat minél előbb megkezdeni. Taylor úr segítségével 2014-re szeretnénk átidalni a problémákat és megfelelő zökenementes működését biztosítani az ügynökségnek. A tengerészeti berendezések ügyekre vonatkozó irányelvvel kapcsolatosan is megkezdődnek majd a tárgyalások. Itt a belső piac megfelelő működése áll előtérben, valamint a nagyobb biztonság a tengeri közlekedésben. Itt a bizottság alelnökével, Riké úrral fogunk majd szorosan együttműködni. Ami a piaci hozzáfér, hozzáférést illeti a kikötői szolgáltatások területén és azt, hogy a kikötők minél nagyobb biztonsággal kezelhessék a rakományokat, erre vonatkozóan is megkezdjük a munkát. Október 5-én a keleti partnerségi közlekedési miniszterek ülésére kerül majd sor, ahol megvitatjuk az európai kezdeményezést, és igyekszünk az interoperabilitást biztosítani az európai és harmadik országok közlekedési rendszerei között itt az infrastruktúra hálózatok összekapcsolásáról lesz szó a hat szomszéd országgal, és nagyon nagy hozzáadott értéket tulajdonítunk az ilyen összekapcsolásoknak. Ez az ülés a keleti partnerségi csúcs idén decemberben lesz. Vilniusban és szeretném most bemutatni az idegenforgalom területén is a prioritásainkat. Litvániában ez az ágazat a nemzetgazdasági miniszter hatáskörébe tartozik, minden esetre én örömmel elmondom a nevében is a prioritásainkat. Az idegenforgalom nagyon fontos ágazata a gazdaságnak, a munkahelyteremtés, a vállalkozás sok ösztönzése tekintetében, Litvániában az idegenforgalom nagyon erős, és éppen ezért mi arra törekszünk, hogy minden lehetőséget megragadjunk, hogy minél több látogatót vonzunk. Október 17-én, 18-án egy Európai Idegenforgalmi Fórumra kerül sor Vilniusban, és ennek a címe az idegenforgalom, mint a gazdasági növekedés, szociális változás és jólét tényezője. A fórum a lehetséges együttműködési eszközöket fogja feltárni, az ágazat előtt álló kihívásokat, valamint az idegenforgalomban érvényesülő adózást. A balti tengeri régióban működő idegenforgalmi társaságok egy megalapdást írnak majd alá az ENSZ illetékes szervezetével, és itt várhatóan új, szerű, korszerű kezdeményezésekre kerül majd sor e tekintetben. Simpson úr, nagyon örülünk, hogy ön már hozzájárult ahhoz, hogy részt vegyen ezen a fórumon. Szeretettel látjuk az országunkban. A következő hat hónapban majd igyekszünk bemutatni, hogy hatékonyan tudunk együttműködni a parlamenttel, és aktívan, konstruktív módon együtt törekszünk majd megfelelő megoldásokat találni. Meg vagyunk arról győződve, hogy az európai konstrukció a tanács és a parlament közötti informális eh, dialógusra épül, valamint eh, azokra a formális szabályokra, ami a két intézmény kapcsolatát szabályozza. Litvánia minden tőle telhetőt megtesz, hogy eh, ezt az intézmény közi tiszteletet és együttműködést tovább erősítse, és várjuk az önökkel való együttműködést, most pedig várom a kérdéseiket is. Köszönöm szépen, miniszter úr. Csak úgy, mint a koordinátorok is, a következők kértek szót. Indicate. Kérem, hogy aki még szólni szeretne, az jelezze. Mr. Ugyas. Fidanza. Fidanza. Benjön. Kolicek Egyszerűbb lenne azt megkérdezni, hogy ki az, aki nem szeretne szólni. Tehát akkor a koordinátorok, és Kalacsek úr ön is közéjük tartozik. Mr. Kuhn, Mr. Senelova, Mr. Ujas, Mr. Fidanza, Mr. Benyon, oké? Okay? Tehát ezek a, kapnának szót ezek a személyek. És akkor három perc a koordinátoroknak, és két perc a többi képviselőnek. Akkor először is Rossor három percben. Köszönöm szépen, elnök úr, és köszönöm szépen a tanácsi elnökségnek is a beszámolót. Késtem egy picit, ezért elnőzést kérek, mert be kellett szereznem írásban is az önök javaslatait. Mindenképpen sok sikert kívánok az elkövetkezendő fél évre. Egy nagyon érdekes feladatnak néznek elébe az első elnökségig, és mindenképpen ez többet értéket jelent az önök számára, de ne becsüljük alá a kihívásokat is. Három fontos fejezetünk van most itt a parlamentben. Az egyik ugye, hogy van a végrehajtás helyzete, erről nem szívesen beszél a tanács sokszor, ugyanis a megvalósítás, a végrehajtás hagy kívánni valót maga után bizonyos területeken. Egy jó példa az Egységes Európai Égboltnak az új új kialakításával kellett, hogy előálljon a bizottság, mert hogy az eredeti jogszabály az nem lett megfelelően megvalósítva, vagy nem úgy lett megvalósítva, ahogy azt vártuk. Tehát mindenképpen üdvözölnénk, hogy a jelenleg napirenden lévő projektet prioritásosan kezelnék, de a néppárt mindenképpen utalna ezzel kapcsolatban arra, hogy ennek a folyamatnak, a parlamenti folyamatnak nem lehet az a célja, hogy itt a bizottság bevonásával határozatokat hozzunk olyan dolgokról, amit aztán a tagállamok a maguk részéről nem valósítanak meg. Ezt sajnos nagyon gyakran el kell ismételnünk, és nem ez az egyetlen eset. Hogyha például a negyedik vasúti csomagról beszélünk, akkor ott is van olyan terület, ahol még sok mindenre kell várnunk, és ahol nagyon vérmes reményeink vannak. vannak. Nagyon örülünk, hogy ez ezzel kapcsolatos vita, az interoperabilitást illető vita is tovább folyik, ez egy fontos pont, de azt is tudnia kell, tanácsként, hogy mi itt a parlamentben nagyon is hangsúlyt helyezünk arra, hogy ez egy csomag maradjon. Ugyanis a hatékonyságnak nagyon sok szempontja van, és szétszedni dolgokat néha egyáltalán nem könnyű. Ezt szerettem volna utvaralvaló elmondani. Amit fontosnak mondok a közúti közlekedés területén, hogy az ezzel kapcsolatos eh, hármas jelentéscsomagot eh, is kezelik, így például a közúti biztonság, a műszaki vizsgáztatás kérdését. Remélem, hogy ebben is sikeresek tudunk lenni, ahogy az utas jogok esetében eh, is egy olyan témáról van szó, ami számunkra prioritásos terület egy külön kérésem lenne, és úgy gondolom, hogy nem az egyetlen fakciónk vagyunk, akik ezt a kérdést fogalmazzák meg, kérést fogalmazzák meg. A légügyi csomagot sikerült keresztülnünk hosszas viták után, és három jelentés sikerült a parlamentben szavazással lezárni, és megjött a tárgyalási mandátum is ez a földi kiszolgálással, a lármával és e, a menetrenddel kapcsolatos. Nagyon örülnék annak, hogyha a tanács erőfeszítéseket tenne annak érdekében, e, hogy azt mondja, hogy hagyjuk, e, mert túl bonyolult lesz, hogyha belekezdünk az ezzel való foglalkozásba, kérjük, tegyenek nekünk szívességes, szívességet, nekünk is bizonyos nehézségeken túl kellett jutnunk, hogy előre jussunk, és nagyon nagy eh, hangsúlyt helyeznénk arra, hogyha ezt a jogszabálycsomagot eh, önök is megfelelően kezelnék. Mi mindenképpen sikert kívánok önöknek, az önök oldalán állunk, és eh, ezt várjuk önöktől is. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Alkadrai úr következik az SND nevében. Köszönöm szépen, elnök úr, és köszönöm szépen, miniszter úr, a bevezetőjét. A saját frakcióm nevében nagyon sok sikert kívánok az elkövetkezendő hónapokra. Valóban ez az önök országának az első tanácsi periódusa, és azt kell, hogy mondjam, hogy rendkívüli felelősség terheli az önök vállát, tekintettel arra, hogy a litván elnökség az utolsó igazi elnökség Eh, amely alatt bizonyos dossziékat, jogszabályalkotási folyamatokat le tudunk zárni. Tudom, látom, hogy a kollégák mosolyognak, de hát ön is tudja, hogy választások lesznek, úgyhogy áprilistól fogva gyakorlatilag lehetetlen lesz még bármit is eh, a jogszabályalkotási folyamat keretében keresztül vinni meghallgattam az önök programját, nagyon sok fontos pont volt benne, amivel foglalkozni kívánnak, és nagyon örömmel értesültem arról, hogy ma az első informális megbeszélésekre sor került a menetképesség témájával kapcsolatban. A kollégám majd erről többet fog szólni. Ez egy pozitív jelzés tehát, hogy ez ilyen gyorsan útnak indult, és nagyon reméljük, hogy itt is majd az elkövetkezendő hónapok során egy megegyezésre fogunk tudni jutni ami talán kevésbé jól halad előre, azok a légügyel és a közlekedéssel kapcsolatos jogszabályok. Itt utalnék elsősorban a egységes légiközlekedési piacra. Ön is tudja, hogy évekkel ezelőtt elfogadtuk az ezzel kapcsolatos jogszabályt, mi közösen a tanács és a parlament. Eh, annak érdekében, hogy a légi közlekedésben nagyobb hatékonyságot biztosítsunk. Tudjuk, hogy a gyakorlatban, hogy ebből még nem túl sok valósult meg, és a most új javaslatokkal állt elő, úgyhogy én mindenképpen arra hívnám fel az önök figyelmét, hogy itt is jó lenne előrelépést elkönyvelni, eh, ugyanis az előnyök olyan nagyok, úgy a fogyasztók, mint eh, a, a légiközlekedési szektor számára, hogy mindenképpen itt előrelépést kellene elérnünk. A légiközlekedési jogszabálycsomag kapcsolatban nem értem, hogy, hogy, hogy miért nem áll ez prioritásosan a menetrendjének is az élén. Úgy gondolom, hogy mi szeretnénk előrelépést elérni, önök is szeretnének, jó lenne, hogyha ezt lezárnánk végre. A, mi a negyedik vasúti csomagot illeti, erről szólt már Gros úr, itt kis követelésekkel álltunk elő. Kis előrelépések voltak a technikai feltételek tekintetében. Mi szeretnénk az egész csomagot egységesen tárgyalni, más megoldást választunk, mint önök választottak. Jó lenne, hogyha erről is tudnánk beszélni, hogy itt is előrelépést tudjunk elérni. És zárásképpen pedig az idegenforgalom kérdésre nem szabad, eh, hogy alábecsüljük eh, ennek a szektornak a jelentőségét. Jó lenne, hogyha önök se felejtenék el, hogy ennek mekkora hatása van a gazdaságra. Ez egy olyan szektor, ami rendkívül sok embert foglalkoztat. Köszönöm szépen, és sok sikert! Köszönöm szépen, liberálisok részéről Meissen asszony. Köszönöm szépen, elnök úr, és köszönöm szépen, miniszter úr, itt vagyok. Köszönjük szépen a programról szóló bemutatót, nagyon ambiciózus programjuk van, teljesen igaza van. Önök most töltik be először a tanácsi elnöki pozíciót, ez egy nagyon nagy kihívás, és már csak azért is nagy ez, mert egy jogalkotási, eh, egy parlamenti eh, jogalkotási időszak végén nagyon-nagyon sok jogszabályjal kell foglalkoznunk. Már az ír alatt, amikor önök is ugye ott voltak, ezt lehetett látni, tehát ez benne van, benne volt a játékban, hogy nagyon nagy jogszabályalkotási csomagok vannak folyamatban, itt vannak az alternatív üzemanyagok, ezek most rendkívül fontosak. Most, hogy a Connecti Europe az európai összekapcsolódási eszközön túl vagyunk, jó lenne, hogyha itt most lehetővé tennénk a környezetbarát közlekedést, elmondta, hogy ezekkel foglalkozni tudnak. Én személyesen mindenképpen eh, mindenképpen érdeklődök eh, ez iránt. Én Németországból jövök, a Balti-tenger pantjáról, Eh, itt aztán nagyon fontos, hogy mennyire tudjuk a szükséges infrastruktúrát megemlíteni. A négyes vasúti csomaggal kapcsolatban sem szükséges itt már eh, több szót vesztegetni, éppen erről tárgyalunk. A közúti közlekedés biztonsággal kapcsolatos csomag már a tárgyalások része. Ezek fontosak Európa számára, ami légi közlekedést illeti, nagyon sajnálom. Ugyanazzal fogok előhozakodni, itt ugye az egységes európai égbolt plusz, csomag, ezek mind fontosak, fontos a, a légi közlekedési balesetek meg előzése. Tudom, hogy nagyon sok dolog, nagyon sok a tennivaló, nem egyszerű a helyzet, ez mindannyiunk számára világos, de hát önöknek kell dönteniük. Nyilvánvaló, hogy azt szeretnénk, hogyha a további előrelépések lennének, mert mi azt mondjuk, hogy egész egyszerűen nem sűjeszthetjük el ezt az egész ügyet, túl sokat dolgoztunk rajta, és mindenképpen a légiközlekedésnek a javulását hozna magával, aztán az egységes égbolt nyilvánvalóan nyilvánvaló, ennek kialakulása nyilván megkönnyíteni a többi légi közlekedéssel kapcsolatos jogszabály elfogadását is. EMSA finanszírozása, víz, vízi közlekedés, ezek is fontos dolgok, nem is annyira képezik viták tárgyát, itt lesz, lehet előrelépés, ami a hajók felszerelését illeti. Ma fogadtuk el ezt is ma, méghozzá hangulag, a kikötői szolgáltatásokkal kapcsolatos jogszabály már csak most jön, fontosak a kikötők. Ezzel kapcsolatban az lenne a kérdésem, én magam jelentéstevője vagyok a, az integrált parti menedzsmentnek és a tengeri térségnek. Tudjuk, hogy már az írek nagyon sok találkozót szerveztek ebben a témában. Jó lenne, hogyha őket is bevonnánk nagyon-nagyon sok mindent elmondott, és azt mondja, hogy szeretnék a foglalkoztatást és a növekedést növelni. Úgy gondolom, hogy ez lenne a tengeri kék színű pillére az európai növekedésnek. A kék növekedésnek a alapja, ez azonban csak akkor, akkor valósulhat meg, hogyha megfelelő tengeri térséggel, térség szabályozással rendelkezünk. Egyébként pedig sok szerencsét és jó együttműködést kívánok Önöknek. For the Greens, Mr. Köszönöm szépen, a zöldek nevében Kramer úr. De. Igen, köszönöm szépen, miniszter úr, a beszámolóját, és szeretnék a, frak a frakciónk nevében, a zöldek nevében sok sikert kívánni a további munkájukhoz. Eh, ez az első alkalom, hogy nem csak ön, hanem az önök országa veszi át a tanácsi elnökségi teendőket. Hogyha valaki ezt 20 évvel ezelőtt mondta volna, akkor valószínűleg bolondnak nyilvánítják, de hát ez ma már valóság, ezért is örülünk annyira a mai eszmecserének. Sok minden elhangzott, két dolgot emelnék. Ez egység, egyik az egységes európai égbolt. Itt nem arról van szó, hogy tárgyaljunk, nem az a fontos, mert minden le van zárva. Ez már jogszabály. Ok, elmúlt év október 1-én már hatályba kellett volna ennek lépnie. A tagállamok berzenkednek ezt megtenni, és ezáltal megszegnek olyan jogszabályokat, amik maguk fogadtak el. Ezt nem szabad, hogy önök elfogadják, ezt végre kell hajtani. Itt egy mindkét fél számára előnyökkel járó helyzetünk van nagyobb lesz a biztonság, kisebb lesz a széndiokszid kibocsátás, és rövidebbek a repülési utak. Tehát ez mindenki számára előnyöket rejt magában, és ez csak a tanács blokkolja. Úgyhogy szeretném, hogyha ezzel foglalkoznatnak, és jó lenne, hogyha elérnék, hogy a tanács is betartaná jogszabályokat. Itt jogállam van Európában. A másik pont, az én személyes tapasztalatom az, 2004-ben választottak meg ide képviselőnek, 2003-ban egy évvel azt megelőzően Berlinből, ahonnan származom, Tallinnba mentem el vonattal 60-szor állt meg, 9-szer kellett átszállnom, lett és, lit, lett és észt határon gyalog kellett átkelnünk, 10, 60 órán keresztül voltunk úton gyakorlatilag, gyakorlatilag, és aztán gyakorlatilag háború előtti időkből származó gőzös vonatokon kellett tovább utazni. Hogyha a 21. században újra elővennénk ezeket a gőzmozdonyokat, és ön ezt javasolná, akkor ön lenne a legnagyobb közlekedés politikusa a korának de hát mindenképpen azt kellene támogatnunk, hogy egy a hat, hogy a a balti térségnek a vasúti fejlesztése érdekében tegyünk lépéseket. Tudjuk, hogy, hogy e, itt gondok vannak a nyomtávval is, meg a kialakított vonalakkal, de egy biztos, hogyha ez nem, itt fejlesztés nem történik meg, akkor az ön országa, nem tudom, hogy ön személyesen is, de az ön országa e, e, blokkolja a közös szervezést, az nem jó. Jó lenne, hogyha három balti állam és Lengyelország megállapodna végre, hogy szeretnék ezt a fejlesztést. Én, mi személyesen a szakbizottságban nem akarjuk azt, hogy leszakadjanak Európa többi részéről ezek a balti államok, és, és lehetetlené váljon, hogy lett ország és Litvánia között egyszerű személyvonattal utazunk. Tudom, hogy ez a szovjet időkben lehetetlen volt, de jó lenne, hogy ez nem így lenne. Jó lenne, hogy ezzel kapcsolatban egy visszafogott állásfoglalást tenne, és Litvánia a Rail Baltica területén előrelépést tudna elérni. ECR, Mr. Zila, Roberts. CR nevében Zila kor következik. Köszönöm szépen, Brian, én is szeretném üdvözölni miniszter urat a parlamentben, és nagyon sikeres elnökséget kívánok, mert ez nem csak Litvániának az elnöksége, hanem a balti államok elnöksége is, tehát ezért is sok sikert kívánok. Két kérdés van, az első az első vasúti csomag, ezzel kapcsolatban rövid leszek. Ön már említette, hogy a biztonsági irányelvet szeretnék, hogyha előbbre menne, és a politikai egyetértés megszülessen, illetve az, ERA, az Európai Vasúti Ügynökség is. Szeretném megkérdezni, hogy lát-e valamilyen gyorsabb előrelépési lehetőséget a vasúti ügynökség kérdésében, és hogy a két ügyet egy párhuzamosan tudják vinni. Szerintem ez a, lenne a nagy lehetőség, hogy jó körülmények között véglegesítsük a technikai kérdéseket még a ciklus vége előtt. A másik kérdés természetesen a Baltikum, és tehát azt hallottuk itten, mi mindig is támogattuk a közlekedést, a vasúti ágazatot, és nagyon fontos, hogy jók legyenek a kapcsolatok az új tagállamokkal, és különösen a balti államok esetében ez egy prioritást élvező projekt, illetve a koridor projekt belül is. Mi parlamentként általában azt látjuk, hogyha uniós pénz kerül bele, tehát adófizetők pénze, az er-, Európának az összekötésére kapcsolatban, akkor ezt úgy kell kezelni, hogy mindenki sajátjának érezze, hogy igazán sikeres legyen. Ezért vagy egy megállapod, volt egy megállapodás a három balti állam között, hogy egy ö, ö, vegyes vállalatot hozunk létre. De ahogy most ö, tudjuk, önök egy más megoldást javasolnak, amivel kapcsolatban már voltak tapasztalataink ö, nagy ö, projekteknél, csak akkor lehet ez sikeres, hogyha a projektnek az első szakaszaiban is megvannak a gazdasági érdekcsoportok. <clears throat> Egyébként jobb, hogyha a tagállamok hoznak létre egy vegyes vállalatot. Ez különösen érdekes a balti államokban, mert van egy olyan ö, hagyomány, hogy a vállalatok nagyon jó volt az együttműködés a szovjet vasút, az orosz vasúttal, ezért ö, a ö, legalábbis az én hazámban már említették ezt, hogy nagyon örülnek, bár nem vesznek részt ebben a Baltikában. Tehát kérdése, hogy ki tudja ezt a munkát elvégezni erre a projektre, hogyha nem egy új ö, vegyes vállalat. Ezért lenne fontos, hogyha itt egy jó előrelépés történne. Nagyon nagyra értékelném, hogyha ö, az, érték, az elnökségük alatt foglalkozzanak ezzel a kérdéssel. Köszönöm. A GUE nevében Kalacsek úr. Milyen jó, hogy én is szót kaphatok. Köszönöm szépen. Ön mindig benne van. Köszönöm szépen, csehül kívánok folytatni. Elnézést, kér, elnézést kérek azoktól, akik már levették a fejhallgatókat, tegyék vissza. Miniszter úr, van néhány apró észrevételem. Ön említette a turizmus fejlesztését a hozzászólása végén, és e tekintetben szeretném elmondani, hogy nem igazán ismerem az ön hazáját. Azt sem tudom, hogy mi történik ott turisztikai vonalon, de nagyon érdekelne, hogy mit gondol a belső közlekedésről, ennek fejlődéséről, és hogy a turizmust is ezzel segítsük. Számomra ez egy rendkívül fontos fejezet egyes államoknál, és talán az önök országában is. A második kérdés, amit szeretnék feltenni, az pedig a tengerhajózást illeti. Milyen mértékben lát lehetőséget arra, hogy lejelentős előrelépés történjen, különösen a felszerelések vonatkozásában, amit ön is említett mert ez az, a, ezek mégiscsak nagyon fontos kérdések, abból a szempontból, hogy kisebb legyen a tengerek szennyezése. A légi közlekedést illetően, igen, már van egy csomag, ami létezik, de ami a leszállási helyeken lévő támogatást jelenti, ott még mindig vannak problémák, a résítők, a zajkérdések, ezeket nem lehet egyed, ezek egyedi esetek, nem lehet általános megoldást adni ezekre. Ami pedig a közúti szállítást és közlekedést illeti, mindig infrastruktúrákról, koridorokról beszélünk, arról, hogy jobban kapcsoljuk össze Európát. Gondolja -e ön, hogy ezen a területen, ami annyira sokszínű, és a balesetek terén esetleg tudnak-e ugyancsak valamit tenni? és a 112-es hívószámra is vonatkozik ez, valamint a jogosítványok ügyére, és a vonat vagy a vasút esetében pedig a 40. csomaggal kapcsolatban jó lenne tudni, hogy hogyan kívánják ezt kezelni. Köszönöm. Okay, now we go to... Igen, akkor most a többi képviselő kap Bach úr két percben. Köszönöm szépen, elnök úr. Kedves miniszter úr, tanács elnökeként nagyon sok sikert kívánok ehhez a nagyra törő programhoz, amit eh, itt most bemutatott, a nagyra törő célokhoz. A parlamenttel való együttműködés, illetve bizalomról beszélt, ami mindenféleképpen egy üdvözlendő megközelítés. Én két-három eh, dolgot szeretnék csak említeni. Mm, itt említették többen a vasúti csomagot ön is, és azt szeretném megkérdezni öntől, hogy megpróbálja-e majd ismét összehozni ezt a csomagot, vagy pedig csak továbbra is a technikai jellegű anyagokon kívánnak dolgozni. A szociális szakbizottság nevében, én konkrétan a szociális feltételekre gondolok, egyfajta gondolkodásmódbeli változása is szükség lenne, hogy ez a csomag megfeleljen a vonatkozó irányelvnek. Ami pedig az utasokokat illeti, nagyon örülök, hogy ezt is külön megemlítette a prioritások között. A kérdésem a következő. Tudom, hogy már erről folytak tárgyalások. Gondolta egy általános útmutatásra vagy iránymutatóra, hogy milyen szellemben kívánják folytatni ezt a munkát. Említette az interoperabilitást a különböző üzemeltetők között, közlekedési hálózatok között. Vannak-e ehhez képest konkrétabb szempontok vagy részletek, amit meg tudna említeni, hiszen ez a következő időszakban nagyon fontos téma lesz. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen szépen. Szaviszár asszony két percben. Köszönöm szépen, elnök úr. Én is köszönöm, miniszter úr, a bevezetőt, és nagyon sok sikert kívánok az elnökségükhöz. A balti államok tudom, hogy testvéri kapcsolatban állnak egymással, és nagyon sok sikert elértek az elmúlt húsz évben. Egyetértek a koordinátorokkal. Én nagyon alaposan figyeltem a bevezetőjére, és két dolgot, két szót szeretnék hallani, ami gondolom az ön szívéhez is közel esik, épp úgy, mint az enyémhez. Nevezetesen, hogy a parlamenten belül legalább négy éve beszélünk a Rail Baltikáról. Tudom, hogy ez nem csak a három balti államot érinti, hiszen ez a közlekedési koridor szerves része, ami egész Európát beállozza. Nyilván ön is tudja, hogy három hónappal ezelőtt a három közlekedési miniszter megállapodott ebben a vegyes vállalatban, annak létrehozásában, és gyakorlatilag ez a vegyes vállalat lenne úgymond a Rail Baltica projekt tulajdonosa. Most azonban úgy tűnik, hogy a litván kormány és ön személy szerint is befékeztek ebben a projektben, és veszélybe került a projekt finanszírozása a következő pénzügyi kereten belül. A kérdésem az, hogy miért van ez így, és hogy, mit kellene tenni, hogy a fékeket kiengedjük. Köszönöm szépen. Szenálóva asszony szintén két percben. Köszönöm szépen, tisztelt miniszter úr. Itt vagyok, és én is szeretném üdvözölni a szakbizottságunkban. Mint ahogy már elhangzott, én vagyok a csomag egyik jelentésének a felelőse, ami a műszaki alkalmasságot illeti, illetve a közúti ellenőrzéseket. Már említett említettük, hogy egy informális találkozóra került sor a többi jelentéstevővel, és mi az összes jelentés nevében, jelentéstevő nevében üdvözöljük ezt a konstruktív megközelítést, reméljük, hogy jól együtt tudunk majd működni, és meg tudunk majd állapodni a következő hat hónapban. Elsősorban azonban arra kell figyelemmel lennünk, hogy a közutakon is érvényesüljön a biztonság, a környezetvédelem, és kialakuljon az egységes közlekedési térség a jogszabály következtében. A kérdésem szintén a biztonsággal, közúti biztonsággal függ össze. Múlt héten a plenáris ülésen a parlament egy állásfoglalást fogadott el arról a stratégiáról, ami a súlyos balesetek számát hivatott majd csökkenteni a közutakon. És ennek egyik eleme az egyik intézkedés az ekorendszerekre vonatkozna. Ezt kiterjesztenék Európa összes úthálózatára 2015 ig Köszönöm szépen, elnök úr. Gratulálok önnek, miniszter úr, az első elnöki megbízásukhoz. Úgy gondolom, hogy a kis tagállamok is különös módon hozzájárulhatnak a fontos témákban, akár a repülőtéri csomagban, vagy a közúti jogszabály csomagban a megoldáshoz. kauzikas úrnak köszönetet mondok, már megvolt az első megbeszélés a közúti csomaggal kapcsolatban, van, és úgy gondolom, hogy megvan a kilátásunk arra, hogy itt előrelépés legyen. Litvánia nem csak vasúti ország a Rail Baltica révén, hanem a tengerészek országa is. Nagyon is üdvözlöm azt, hogy felvették a hajófelszerelések, a hajózás biztonsága, a, nor, a normák, a szabványok bevezetésének kérdését, az időszervezés kérdését, és itt világos viszonyokat akarnak teremteni és hogy a műholdas navigációs rendszer, a Galileo végre gyakorlati értelmet is nyer, ami különös hatással lesz aztán a hajózás biztonságára, akár a balti tengert nézzük, akár a belvízi hajózást, ahol rendkívül sok a közlekedő hajó. Tehát jó lenne, hogy a hajózás biztonságát növelnénk. Litvánia egy hagyományos komp útvonal Pangala, Rügen szigete, ezek is partnerek, és nagyon örülök annak, hogy eh, pont ilyen kérdésekben majd együttműködésünk lesz a litván elnökséggel. Köszönöm szépen, Ugyász úr, két percben. Grazie, Presidente, benvenuto. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm szépen miniszter úr a bevezetőjét, üdvözöljük itt, és sok sikert kívánunk a munkájához. Nyíltan megmondom, nem irigylem önt, hiszen az ön helyén mindenki most remegne, mint a nyárfa levél. Ilyen sok felelősség, ilyen kevés idő alatt ennyi jogszabály, amit végig kell vinnünk. Tehát én most nem is akarok újabb jogszabálycsomagokat megemlíteni, mint amit már a kollégák elmondtak, úgyhogy csak én csak arról szólnék, amiről már a többiek is szóltak. Először is itt van a reptéri csomag. Ebben a szakbizottságban és a plenáris ülésen is foglalkoztunk már ezzel a jogszabályjal, és most van egy végkövetkeztetésünk is. Ha beigazolódik, hogy a soros tanácsi elnökség bizonyos érveket prioritásossá akar tenni, akkor nyilvánvalóan az is fontos más részről, hogy a folytonosságról gondoskodjunk. Tehát nem szabad, hogy a hosszú ideje folyó munka most megszakadjon. A kérdésem az lenne, hogy önöknek szándékában, szándékában áll-e a reptéri programra egy pontos menetrendet meghatározni, még ha nem is tudják lezárni a munkát. Másik fontos pont az idegenforgalom. Évek óta mondjuk, hogy az idegenforgalom a gazdasági fejlődés szempontjából rendkívül jelentőségű, és az idegenforgalom tényleg egy olyan dolog, amiből mindenki profitál, minden tagállam. E, és segít mindenkinek a nehéz gazdasági helyzetből kijutni. Igazából nem is kérdést intéznék önhöz, hogy aztán itt a kalapácsához kelljen nyúlni az elnöknek, hanem inkább egy felszólítással élnék önökhöz. Kérem, hogy ne bánjanak mostoha módon, mostoha gyerek módjára az idegenforgalommal. Köszönöm szépen, elnök úr! Üdvözlöm, miniszter úr! És minden jót kívánunk a mi részünkről is! és én is szeretném hangsúlyozni azt a munkát, amit a parlament végzett az e, a repülőtér csomaggal kapcsolatban. Szeretnénk, hogyha ez tovább haladna, ez a rendelet mindenképpen megvizsgálásra kell, hogy kerüljön, csomagként kell kezelnünk. Két rendelet kevésbé problematikus, mint a harmadik, de szerintem mindenképpen előbbre kell lépni. Tehát tulajdonképpen én is egy felhívást szeretnék intézni sok más kollega nevében is, tehát ne a stó káosz aljára helyezze ezt az ügyet. Másfelől elégedettek vagyunk, hogy a prioritásaik közé felvették a tiszta energia kérdését is a közlekedés területén, ami azt jelenti, hogy alternatív üzemanyagokban gondolkodnak. Ez egy nehéz ügy lesz, főként a tanács szintjén, mert a tagállamok nagyon tartanak attól, hogy milyen célokat jelölünk meg, illetve hogy mikor lépnének ezek hatályba a tagállamok attól is tartanak, hogy miből lesz ez finanszírozva, és a közpénzekből egyre kevesebb jut, és ugye ott van még az infrastruktúrák reformja is az átrakodásokhoz, ami ugyancsak nagyon fontos az iparágon, különböző iparágaknak. És végezetül a turizmusról említette az októberi fórumot, ez egy nagyon jó, pozitív kezdeményezés el kellene kerülni azt, hogy egy olyan találkozó legyen, ahol mindenki csak az érveket hangoztatja, viszont utána nem történik semmi. Tehát ne csak egy üres beszéd legyen, hanem tegyünk előre lépéseket a turizmus területén. köszönöm szépen, miniszter úr! Üdvözlöm az észrevételeit, és remélem, hogy felvállalja a kihívásokat, amelyekkel előttünk van, és különösen a negyedik vasúti csomaggal kapcsolatos kihívásokra gondolok. Nagyon fontos ez a negyedik vasúti csomag a belső piac szempontjából, és nem kell bizonyítanom önnek, hogy én itt árnyékjelentés levőként beszélek, technikai eh, kérdésekkel foglalkozom. Mindent megteszünk, ami tőlünk telik annak érdekében, hogy eh, ne maradjunk le, és a különböző frakciók együtt dolgoznak annak érdekében, hogy valami olyan ö, eh, hozzunk létre, amiben meg tudunk állapodni. És azt várjuk öntől, hogy a tanács ne fogja ezt vissza, illetve hogy nehogy kisiklásra legyen ítélve a tanács felépése miatt. Tudjuk, hogy a Baltikumban más rendszer van, az Egyesült Királyságban is más a rendszer, de ennek ellenére nagyon fontos azt elérni, hogy ez ne csúszson félre, és ne csak technikai szempontból, hanem piacnyitási szempontból is. Ha ö, két sebességes haladást valósítunk meg, akkor probléma lesz, mert a technikai kérdésben valameddig eljutunk, de ugyanakkor zárt lesz a piac. Tehát valamennyi elemet, lesz a csomagot együtt, egységben kell kezelni. Mások említették már az Európai Egységes Égboltot, ez már tulajdonképpen mögöttünk van, mert már itt a végrehajtásnál tartunk, tehát nagyon fontos lenne, hogy ugyanúgy a ezt is előbbre vigyük. És a turizmussal kapcsolatban pedig szerintem nagyon fontos a kulturális turizmus, a, az örökség turizmus, és az egész Európát Kína, India gazdagodik, és egyre több turista érkezik onnan is, jönnek Európába, tehát Európát, mint egy márkajelet kellene megragadni. Komoszákos úr két percben. Köszönöm szépen, csak nagyon röviden. Miniszter úr, köszönöm szépen, hogy eljött körünkbe és tájékoztatja szakbizottságunkat ami pedig a munkaprogramját illeti és a prioritásaikat, a célkitűzéseket a különböző ágazatok területén, és különösen a közlekedésben, ami létfontosságú az európai gazdaságnak, arra szeretnék koncentrálni hozzászólásomban, hogy egy konkrét kérdést vessek fel. Néhány héttel ezelőtt a bizottság új javaslatot tett, az európai kikötő politika vonatkozásában. Ez egy olyan terület, ami rendkívül fontos a növekedés, a foglalkoztatás és a versenyképesség szempontjából. Különböző kísérletek már korábban is voltak, és biztos vagyok abban, hogy ön is ezt legalább annyira tudja, mint én. Ezeknek végül is eh, nem lett sikere. Ezzel együtt most azt tapasztaljuk, hogy egy újabb kísérlet van soron, és szeretném, hogyha ön elmondaná általánosságban, hogy hogyan látja a tovább lépést ezzel a javaslattal kapcsolatban. Ön hogy látja, hogyan kezelhető ez, és hogyan lehet előbbre vinni az elkövetkezendő hat hónapban? Csak nagyon röviden, miniszter úr, sikert kívánok a tevékenységéhez. Valószínűleg hallotta itten a képviselőktől, hogy vannak dolgok, amik folyamatosan visszaköszönnek, vasútcsomag, negyedik vasútcsomag, és nagyon szeretnék, hogyha ezek az ügyek előbbre mennének, és hogyha az első olvasaton túljutnának még a ciklusban a Baltika, vasút ugyancsak foglalkoztat sokakat, az önök nemzeti szempontjából is fontos ez. És fontos, hogy ezek a hálózatok együtt tudjanak működni. És természetesen ott van a reptércsomag. Azt is tudjuk, hogy nem csak az Egyesült Királyságnak, Spanyolországnak a problémáik, hanem Gibraltár, és ugye azt mondják, hogy te és a többit azt tegyük félre, és fizessenek maga többet az újonnan érkezők, de Gibraltár, Spanyolország és Egyesült Királyság közötti dolgokat rendezni. De nem lehet, hogy emiatt az egész reptércsomag késedelmet szenvedjen. Most pedig önöknek adom meg a szót, hogy válaszoljon a kérdésekre. Elnök úr, tisztelt képviselők, nagyon örülök, hogy lehetőségem volt meghallgatni a hozzászólásaikat, az érdeklődésüket. A bizottság több mint tíz képviselője ismertette a véleményét. És ez is jelzi, hogy mennyire jól ismerik ezt a területet, mennyire azon vannak, hogy minél több jogszabályt alkossanak, és ezeket végre is hajtsák. Nagy örömömre szolgál, hogy itt ülhetek önök között, és tulajdonképpen érzem ennek a súlyát is. Ez ugyanis számunkra az első soros elnökség, ugyanakkor viszont úgy is érzem, hogy ezek a kihívások egyben lehetőséget is jelentenek. Én nagyon pozitívan látom a dolgokat, és látom, hogy önök készek az együttműködésre, ezért úgy gondolom, hogy a litván elnökség sikeres lesz. Nagyon nehéz lenne most minden kérdésre válaszolni, mert nincs elegendő időnk. A következőt azonban engedjék meg, hogy elmondjam. Az elnökségünk során úgy gondolom, hogy a legfontosabb prioritás az Európai Unió érdekeinek szolgálása, és nem az egyes tagállamok érdekeinek szolgálata. Nagyon szépen köszönöm az irányomban megmutatkozó jó indulatot, és én látom, hogy valóban nagyon sűrű lesz a napi rendünk, és sok időnk erre nem is lesz tulajdonképpen eh, valójában csak négy és fél hónapra korlátozódik az elnökségünk, és nem hat hónap, hiszen eh, a nyári szünet, illetve a karácsony előtti szünet eh, kiesik, tehát rengeteg dolgot kell ez alatt az idő alatt elvégeznünk, és tudom, hogy számos releváns kérdést szeretnének felvenni a napirendre. Minden esetre a valóság az, hogy ennyire nem tudjuk bezsúfolni a programot, hiszen sem időnk, sem elegendő eszközünk erre nem lesz. És ezen kívül ezekre a problémákra egyébként sem könnyű megoldást találni. Ami a negyedik vasúti csomagot illeti, ez a téma rendkívül összetett és széleskörű, ebben jó néhány jogszabály beletartozik, Litvánia nem kívánja ennek a csomagnak a technikai részét elemezni. Elnézést javítja magát a hozzászóló, tehát készek vagyunk ezt a vizsgálatot elvégezni és előrelépni. De ez természetesen nem elszigetelten fog történni más szempontoktól. Hallottam néhány virálatot is a Real Baltica kapcsán, a szomszédainkat is foglalkoztatja és aggasztja ez a kérdés. Tudom, hogy Kramer úr és mások is szeretnék tudni, hogy ez a projekt hogy áll, hiszen ez egy nagyon fontos koridor lesz a vasúti hálózaton belül. Meg kell mondanom, hogy nálunk a, Real, a Rail Baltikát két projektként kezeljük. Az egyik projekt már lezárulóban van, itt már történtek előrelépések. 2015-ben már lesz vasúti kapcsolat Kalunasszal, és gondolom, hogy az ön tapasztalatai is, Kramer úr, kedvezőbbek lesznek majd. A valós probléma a kettes projekttel kapcsolatos, ahol nem csak a balti államok érintettek, hanem több ország is. Ha ez a projekt nem valósul meg, akkor a balti államok elszigetelődnek, és nem kapcsolódhatnak az általános rendszerbe. Tudom, hogy itt a szolidaritás és egyéb elvek is közrejátszanak a közlekedési koridor kapcsán, A litván elnökségen belül én mindenféleképpen arra törekszem, hogy a Rail Baltica projekt megvalósuljon. A partnerekkel tárgyalunk, igyekszünk megoldást találni, hogy hogyan tudjuk olcsóbban és hatékonyabban megvalósítani, és meg kell találni ennek a jogi lehetőségét is. Elképzelhető, hogy a vegyes vállalat Lettország, Észtország, Lengyelország, Finnország együttműködésében alakul majd ki. Szükségünk van ezekre a partnerekre, hiszen időben akarjuk megvalósítani a projektet, és természetesen forrásokat is kell találnunk. Rengeteg mindent kell még ezen a területen megtennünk, de biztosíthatom önöket a felől, hogy a projektet mindenféleképpen meg akarjuk valósítani, Kalas úr is részt vesz majd a vonatkozó rendezvényen, és Litván, a litván elnök is megerősítette, hogy részt vesz, mint ahogy más európai vezetők is. Ami a repülőtereket, vagy a repülőtér csomaggal kapcsolatos hozzászólásokat illeti, említette az Egyesült Királyság Spanyolország kérdését. Azt hiszem, hogy ez nem fogja megakasztani a tárgyalásokat, ugyanis továbbra is közös álláspontra törekszünk. Szeretnék elnézést kérni, nem volt elegendő időm, hogy az összes kérdést megválaszoljam, szorít az idő. Minden esetre remélem, hogy az együttműködésünk sikeres lesz, és köszönöm szépen a jó kívánságaikat is. Köszönöm szépen, miniszter úr. Mint ahogy már az elején is említettem, mi örömmel állunk az önnel való együttműködés elébe, illetve az ön minisztériuma munkatársaival közösen együtt fogunk működni Brüsszelben, és a parlament mindig is kész együtt működni a soros elnökségekkel, és ahogy szoktam mondani, az én ajtóm mindig is nyitva áll önök előtt, gondolom ez a többi képviselőre is vonatkozik, és remélem, hogy idővel, amikor visszatér hozzánk, a litván elnökség sikereiről tud majd beszámolni. Tehát még egyszer minden jót kívánunk mi is. Köszönöm, elnök úr, és köszönöm a képviselő hölgyeknek és uraknak is. Okay, guys, can we move on? Rendben, akkor folytassuk. Akiknek eh, ki, akik ki szeretnének menni, azok kérem, hogy tegyék ezt. Következő napirendi eh, témánk a Marco Polo program, az eredmények és kilátások, és az Európai Bizottság ismerteti az eredményeket és kilátásokat. Kalevicos úr itt van? Hol van? Tehát akkor öné a szó. We have that. Okay. Uh, thank you, Mr. Chairman. Thank you. Köszönöm szépen, elnök úr, és köszönöm a szakbizottság tagjainak is. Reméljük, hogy az előadásomnak a papír változatával önök rendelkeznek. Egyébként uh, túl kicsi uh, lenne számomra a uh, az egész, és jó lenne, hogyha látnánk, hogy hogyan működik, csak nem igazán lehet látni. De nagyon gyorsan, maximum 10-15 perc alatt szeretnék ezen átszaladni, hogy a kérdésekre is maradjon időnk. Háttérinformációként egy közleményt kellett tennünk, ugye ezt a Marco Polo rendelet 14-es cikkerje elő, megjelentettük ezt a közleményt május 14-én, és megigyekeztünk az eredményekre koncentrálni, és a 2013 utáni időszakra is próbáltunk kitekinteni. Ugye a TENCI-t is megvizsgáltak, és az új a kommunikáció mellett volt egy munkadokumentumunk, amiben nagyon sok statisztikai adat van, és egyéb specifikus kérdésekkel is foglalkozik, ami a Marco Polo rendelkezés 14-es cikkében van a tapasztalatok, az irányítása a programnak, és így tovább. Innováció, versenyképesség. Tehát az egyik részben szeretnék rámutatni arra, hogy mi az egyedi a Marco Polo-ban. Fő teljesítményként a, van egy modellünk, és van egy kockázat feltáró, és elemünk, és azt vizsgáljuk, hogy mit sikerült eddig elérni. És a legfontosabb az pedig az elszámoltathatóság, nagyfokú átláthatóság az input és az output tekintetében. Ami pedig teljesen egyedi szerintem az, az hogy a kifizetéseket az eredmények alapján eszközöljük. Tehát ha valamit sikerült végrehajtani, akkor van pénz. Ez a, ö, biztosítja az adófizetők pénzének hatékony felhasználását. A Marco Polo 1 és 2-nek az áttekintése, az első az 4 évet tartott, 2003-2006, hoz 102 millió eurós költségvetéssel, és ezek a szerződések ezek már mind lezárultak, és teljesítésre kerültek. A második Marco Polo program az 2007-től 13-ig megy 450 millióval, és még jelenleg is folyamatban van. Eddig 198 projektet sikerült megfinanszíroznunk 2003 és 2012 között, és 59-et már az egyesben befejeztünk, 143 az pedig a Marco Polo 2-nek a keretében Ezek közül is van, ami már lezárult. Azt fontos eh, látni, hogy több mint 700 európai vállalat, főként kis és közepes vállalatok kaptak támogatást, és itt látható a projekteknek a megoszlása év szerint az aláírt szerződéseket mutattuk itt 2003 és 2012 között. Ha tovább megyünk az eredmények részleteibe, akkor a Marco Polo egyre már megvannak az eredmények, ellenőrzten 12 milliárd tankilométer, kilométer, tonna kilométert fut, fedett ez le, több mint 1 millió 230 ezer tehergépjárművet, ez annyi, mint hogy a 10 ezer kilométer veszünk Berlin-Párizs vonatkozásában az átlag mennyiség az pedig 18 tonna volt. Hogyha megnézzük a Marco Polo 2-t, akkor az eredmények még nem állnak rendelkezésre, mert a projektek még folyamatban vannak. Eddig a modell 20 milliárd tonna kilométert valósított meg, és az első 5 év folyamán körülbelül 42 tonna kilométer a becsült teher. Ez egy elképzelést ad arról, hogy ez mit jelent. Ez körülbelül kétszer annyi, mint amennyi volt a, a korábbi példánkban. Ez 1000 kilométer esetében ez már annyi, mint Varsó-Bukarest. Itt is 18 tonna az átlag teher mennyiség. 2012-13 folyamán kerültek a megvalósításra a szerződések, és a becslések, a második Marco Polo-ban pedig 61 millió. Ami a környezetet, védelmi előnyöket jelenti, itt volt egy modellváltás, ami 22 milliárd tonna kilométer, a szél az pedig a 32,6 millió euró, tehát Végül is 42 milliót költöttünk el. A számítások alapján, amit külső szakértők és egyéb szakértők dolgoztak ki, és auditálásra is kerültek, a Marco Polo külső költségei becslések szerint az eredménye körülbelül 432,9 millió euró lehet az ebből létrejött előny, és még további előnyöket is remélhetünk. Tehát a transfer a vasút és a tengerszállítás között, ez körülbelül 1 a 13-hoz, tehát 1 euró, elköltött euróra 13 megtérült eurót mondhatok magunkévá. hatékonyság és költségvetés felhasználása tekintetében, hogy már mondtam, végül is alacsonyabb volt, mint, amire, mint, mint amit e, előirányoztunk. Valamennyien tudjuk, hogy az intermodális megoldások bonyolultak, és ezért a projektek kivitelezése is nehezebb. Voltak interoperabilitási problémák, hogy hogyan lehet összekötni például a különböző szállítási módozatokat, hogyan lehet a jobb átrakodást megvalósítani és 2007-8-ban voltak a pénzügyi válság, amikor az emberek nem akartak tulajdonképpen kockázatot vállalni, az ut- a közúti szállítást már megszokták, inkább maradtak arra, és nem akartak itt váltani. De miért is fontos ez? A végeredmény szempontjából mégsem dobtuk ki a pénzt az ablakon. A 42 millió került csak kifizetésre a 102 millióból, ami rendelkezésre állt, és 46% volt a modellváltás, ami nagyjából a és 60 milliót, az pedig nem használtuk fel, ez visszakerült az EU költségvetésébe. A Marco Polo 2 az 75 millió, ami már kifizetésre került. További fontos eredmény a fenntarthatóság, amit tapasztaltunk, hogy nagyon sok projekt tovább folytatódik, akkor is, amikor már vége van a megállapodás keretében történt munkának. A modellváltás sokkal nagyobb mértékű, mint amennyit eredetileg a szerződéses időszakra előirányoztunk, és a kiszerződés is nagyon sokat segített abban, hogy az operatív kezelése jobb legyen a programnak. Hiányosság az leginkább azban mutatkozott, hogy az eljárások rendkívül bonyolultak, és ezért a pénzügyi szabályok, a pénzügyi igazgatás rendkívül komplex, és ezért egy kicsit bonyolult volt. A másik dolog, amivel ugyan foglalkoztunk és javaslataink is voltak a Marco Polo 2-ben, de végül a társ jogalkotó nem fogadta el, ez pedig az, hogy a kis infrastruktúrák valamikor az utolsó néhány kilométerét egy útszakasznak nem valósították meg, és itt nem tudtunk előrelépni. Tehát több projekt lett volna, többet lehetett volna elkölteni, ez azonban most már az új pénzügyi keretben korrigálásra került. A tagállamok, különösen azok, amelyek elszigeteltek, vagy szigetországok, azok nehezen tudják alkalmazni, illetve használni ezt a programot. A tisztességes verseny tekintetében elég sokat tettünk, de tulajdonképpen nem ö, tapasztaltunk sehol, illetve nincsenek bizonyítékok a verseny torzításra vagy torzulásra. A jövőt illetően már beszéltünk a TENZI program keretében. Egy új megközelítést alkalmaztunk, próbáljuk meg levonni a tanulságokat a Marco Polo programból, és a összekötni az Európát, illetve a 38-as cikkét adja meg a keretet. Különböző kérdések vannak, mint például segíteni az innovatív közlekedési szolgáltatásokat, a kiegészítő infrastruktúrák megvalósítása, és segíteni a multimodális szállítási szolgáltatásokat, ideértve a megfelelő információt is, és a különböző ITS rendszereket. Egy kicsit meg kell vizsgálni az új innovatív aspektusokat, hogyan lehet tovább növelni a hatékonyságot, a, tehát ez nem jelenti azt, hogy mindenek át kell mennie az új vagy más szállítási eszközökre, a közúti szállításban is lehetnek olyan új technológiák, amiket a program adott esetben támogathat. Meg kell néznünk, hogy hogyan tudunk foglalkozni a piaci hiányosságokkal, és hogyan tudjuk elősegíteni a növekedést. Még nem jutottunk el a, ahhoz a definícióhoz, hogy hogyan lehet ezt majd megoldani. Még egy nagyon részletes ex ante elemzésre van szükség, hogy a, megnézzük a TNT 38-as cikket hogyan ö, valósítsuk meg. De itt mind a pozitív, mind a negatív ö, tapasztalatokból le kell vonni a konzekvenciákat, és így remélhetőleg valami lényegét tudunk elérni az elkövetkezendő évekre. És itt én be is fejezném, elnök úr, már így is több időt használtam fel, mint gondoltam. Gondolom, hogy megkapták a közleményünket és a háttéranyagot is, és nagyon szívesen válaszolunk a kérdésekre, illetve kommentárokra. Köszönöm. Köszönöm szépen. Gros Akadraj Meissner asszony jelentkezett. Kívánna még valaki szólni? Kramer, Kolicek, Riké úr. Okay, Macho. Ja, vielen Dank, Vorsitzender, vielen Dank. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm szépen a beszámolót. Egy-két kérdése megjegyzésem lenne. A megjegyzésem az, hogy a Marco Polo program számunkra egy fontos, de érdekes program is, hiszen eh, megfelel azoknak az elvárásoknak, eh, hogy jobban, modernebb, korszerű módon eloszoljon a szállítási kapacitás. A kérdésem az, hogy mit tesznek annak érdekében, hogy az első fázisban megállapított nehézségeket vagy bonyolultságot megszüntetsék a végrehajtásnál. Hogyha ez egy ilyen fontos terület, akkor úgy gondolom, hogy véleményem szerint kompletten meg kell változtatni az eljárási módot, ugyanis nem fogadható el, hogy vállalkozások jó ötletekkel állnak elő, aztán az eljárás bonyolultságán buknak meg. Hogy néz ki a társfinanszírozás? Ez a másik kérdésem. A harmadik kérdésem, hogy van-e esetleg a jogszabály előkészítés esetében más intézmények esetéről egy ilyen kísérő támogató tevékenység? Ugyanis ami Európából jön, az mindig túl bonyolult. Elkadraui úr, parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr, annak támogatására, amit a kollégám kérdezett, szeretnék én is több információt kérni a projekteknek a földrajzi megoszlásáról. Vannak-e bizonyos országok, ahol az ilyen típusú programok több hasznot hoznak, vagy többször használják az ilyen programokat, mint más országok. Ugyanis ezzel a programmal kapcsolatban az az érzésem, hogy a vállalkozások ugyan tudatában vannak a Marco Polo által biztosított lehetőségeknek, tehát elegendő tudásuk van a lehetőségekről, és arról, hogy mi történik európai szinten. Tehát megvan a tudás arról, hogy mi, milyen eszközökkel élhetnek. A másik kérdésem az a jövőre vonatkozik. Nem teljesen világos még, hogy ennek mekkora lesz a költségvetés ennek a programnak. Ezzel kapcsolatban talán több tiszta vizet tudna önteni a pohárba, és el tudnám mondani, hogy az első felhívásokat mikor teszik majd közzé. Köszönöm szépen. Mrs. Meissner? Ja, vielen Dank. Meissner asszony, köszönöm szépen. Köszönöm szépen hasonló dolgokról beszélnék, amiről az előttem szólók mondanak, hogy csak kiegészíteném a földrajzi megoszlás kérdése számomra is fontos. Azt mondta, hogy 4 millió teherautó a vasúti, illetőleg a tengeri közlekedés útjára lehetne terelni. Hogyan képzelik ezt el pontosan, illetőleg hogyan képzelik el, hogy a belvízi hajózásnak és a tengeri hajózásnak a bevonása erősebb legyen, és hogyan tudnak például az európai összekapcsolódási vagy hálózatfinanszírozási eszköz keretében el, erre pénzt fordítani. A többi kérdést már föltették mások. Michael? Michael? Igen, nagyon sajnálatos, hogy ez a koncepciót most gyakorlatilag elintézete kell tekinteni. Itt először vannak pénzügyi ösztönzők és klíma célkitűzések. Tehát aki többet elér, az több pénzt kap. Ha áthelyezi a forgalmat a vízi útra vagy vasútra. Viszont azt, ha azt mondjuk, hogy ha ezeket a cél- célokat ezekkel a módszerekkel el tudjuk érni, a Connecting Europe eszközre tudjuk, illetve azt tudjuk majd elhalasztani. A pénzt akkor kapja meg valaki, amikor a célt eléri, de már a tervezést is támogatjuk, vagy ösztönözzük, még akkor is, hogyha annak semmi értelme, és most teljesen mindegy, hogy az 30-45-50 év múlva valósul meg, a pénz rendelkezés áll, és ez sajnálatos és szerintem itt most ezt párhuzama kéne állítani a kibocsátási kereskedelmi rendszerrel. Ott az elején is hibát követünk el, nagyon sok ingyenes certifikát, tanúsítvány került ki, most pedig ezen kell javítani, ezt kell korrigálni. Lehet, hogy nem lesz többség a parlamenten belül, de a lényeg az, hogy egy megfelelő eszköz van, az eszköz jó, csak annak a megvalósítása nem. És nagyon jó lenne, hogy a bizottság elvégezne az elemzést, feltárná a hibákat, ami a módszert illeti, hogy pénzügyi ösztönzőket adunk, hogyha a kibocsátás csökken, ez gyakorlatilag megszűnt. Erre nem lehet azt mondani, hogy 2020-ig a kibocsátás csökkentési céltól a bizottság eltekint. Mert egyébként semmiféle kritérium nem érvényesülne a kifizetésekhez, vagy a támogatásokhoz. Tehát ez egy nagyszerű összlet, ami gyakorlatilag rövid időn belül kibukat, pusztán egy sor technikai hiba következtében, úgyhogy er, erről szeretném a bizottságot meghallgatni. Köszönöm, Kalicsek úr! Köszönöm szépen! úgy gondolom, hogy nem kell megismételnem a már elhangzottakat. Még egy kérdést szeretnék csak hozzáfűzni. Melyek azok az ágazatok, amelyek a Marco Polo programból projektben részesülhetnek 20 évvel ezelőtt, egy üveggyár átépítésén, rekonstrukcián dolgoztam, ez a gyár saját vasúttal rendelkezett. Két évvel ezelőtt arról tájékoztattak, hogy a vasúti szállítást ezen a, ebben az üzemben megszüntették, ugyanis nem volt kifizetődő, ugyanis csak 800 kil, bo, bocsánat, 80 kilométeres távolságra szállítják ezt az ipari üveget. Na most ez egy tipikus példája annak, hogy egy nagy gyártó számára nem kifizetődő vasútra átterelni a forgalmat. Dominik? Köszönöm szépen, elnök úr. <clears throat> Lehet, hogy nevetséges leszek, de nem baj. A kíváncsiságot ki kell elégetni. Szeretném megkérdezni a bizottságtól, hogy le tudna, fel tudna vázolni egy tipikus Marco Polo ö, műveletet. Tehát, hogy hogy néz ki egy rendkívül tipikus Marco Polo ö, ö, programelem, hogy hogyan működik ez, mert az emberek úgy vannak valami elképzelésé, de hogyan néz ki valami Marco Polo ö, esemény, ami nem nagyon speciális, nem átlagos. Karamicos szór, én tudok egyről, a lokomotív dolog, mert én magam neveztem el Marco Polónak. No, tehát. Köszönöm szépen, elnök úr, és köszönöm szépen a rendkívül sok kommentárt. Nem szeretnék elébe menni a dolgoknak, majd a számvevőszék jelentését is fogják látni, és nem akarok túl nagy publicitást adni a programnak, mert nagyon sok mindent sikerült elérni, amit szerettünk volna elérni, és az egyetlen a nehézség az az volt, azok az administratív szabályok, amiket a vállalatokra kényszerítettünk, mert ugye a pénzügyi szabályzat volt túl nehézkes Időközben próbáltunk rajta egyszerűsíteni, levontuk a Marco Polo 1-nek a tanulságait, és a kettőben már ezzel próbáltuk megoldani. Az ügynökség jobban kezdte el tájékoztatni az érintetteket és a javaslatokat. Van egy projektünk, amelyik mondjuk főként arra irányul, hogy a közútról vasútra és tengeri szállításra tereljük a az árukat. Sokkal jobb lenne, vagy szeretnénk, hogyha belföldi folyami hajózásra is több szállítást tennénk át, de itt van egy probléma, ez pedig a, az iparnak a struktúrája. Mikrovállalatok vannak, még csak nem is közepes és kisvállalatok, hanem mikrovállalatok, és ezért azok a vállalatok, amelyeknek van 10 vagy 15 hajója, az sokkal inkább érdeklődik a vállalat a lehetőségek iránt, és azokban a projektekben jobban beleillenek, mint amivel mi vagyunk. De nem nincs olyan, olyan vállalat, amelynek egy hajója van, és azzal szállít dolgokat, az nem igazán működik. Ezeket is próbáljuk összefogni, hogy több vállalat, mint egy csoport jelenjen meg, és beleéljen, illeszkedjék ebbe a programba, de eddig ezt nem sikerült, nem sikerült olyan mértékben elérnünk, mint ahogy ezt szeretnénk hogy Riké úrnak a kérdése az, hogy egy olyan projektet ismertessünk, ami egy egyszerű és ami azt mondhatom például, Hogyha a közúti szállítást vesszük mondjuk Észak-Nyugat-Németország és Észak-Spanyolország között, akkor vannak olyan projektek, amelyeknek sikerült a teherautókat levenni az útról, és átették a hajó útra, és hajó úton kerülnek el Észak-Spanyolországba. Vannak más vasúti projektek is, amelyek például Lengyelország és Észak-Olaszország között működnek, tehát nem a teherautó gurul le a közúton, hanem az árukat a vállalatok feltették a vasútra, és ugyanez történik a, és az útnak a legnagyobb részét azt vasúton teszik meg. Földrajzi megosztás jó kérdés talán egy jobb képet kellene itten felvázolnom, ezt tulajdonképpen meg tudjuk tenni az egyes projektekhez, hogy jobb legyen a prezentáció, de néhány nagyon elsziketelt térséggel, Ciprus, Málta és ilyen helyek vagy Írország, ott nem igazán tudták kihasználni ezt a programot, az egyéb területeken a projekt megoszlás eléggé jó Európán belül. Hogyan kezeljük a komplexitást, nagyon jó felvetés, hogyan lehet megváltoztatni az eljárásokat. Igyekszünk csökkenteni az eljárásokat már a Marco Polo 2-ben is az egyhez képest, csak nem sikerült olyan mértékben, mint ahogy szeretnénk. Az új megközelítéssel és az ex-ante elemzéssel az új pénzügyi kereteken belül 2016-ig, az új tentiben remélhetőleg további tanulságokat tudunk levonni a korábbiakból, és a gyenge pontokat tovább tudjuk egyszerűsíteni. Egy dolog volt, ami nagyon nehéz, nagyon sok vállalat, amely részt szeretett volna venni, de az úgynevezett az utolsó kilométerig szerette volna, hogyha mondjuk egy egész egy terminálig tud kiépíteni valamit, és szerette volna az egészet finanszírozni, mondjuk egy konténer berakodót a vonat vasúthoz, vagy belvízi szállatoshoz, és ez nem volt lehetséges a Marco Polo 1-ben, ez most elvileg lehetséges, az új tentiben már lehetséges ez is. Tehát úgy gondolom, hogy ezzel valóban javulást tudunk elérni a jövőre nézve. A projekt méretét tekintve valójában nem túl nagy projektekről van szó, ezek inkább kis és közepes vállalatokkal működnek ilyen méretű projektek, de jó eredménnyel működnek. Ami Kramer úrnak és a klímaváltozás kérdését illeti. Nem igazán értettem, hogy mire gondol, de világos. Ennek a programnak vannak környezetvédelmi eredményei. Az egyik legfontosabb eredmény. Minden egyes elköltött euróra 13 euró értékű környezetvédelmi hozadéka van. Ez zaj, kibocsátás csökkenés, ezt kiszámolták, és ez ellenőrzésre is került. Szerintem ez egy jó eleme az ilyen típusú fellépéseknek, amikor más szállítási módra tereljük át a zárukat. Általában a környezetvédelmi eredmények elég jók voltak, és kielégítőek. ami az árutípusokat illeti, hogy milyen, főként a kohászati ipar, bútor és élelmiszeripari dolgok, amikre leginkább használják. Kérdés hangzott el mikrofon nélkül. Az az én problémám, hogy hogyan fogják ezt a ösztönözni, illetve a cef belül a tenti vitában és a 38-as cikke keretében már beszéltünk a szállítási szolgáltatásokról, és az egyik elem az továbbra is az lesz, hogy a projekt értékelése során, hogy milyen környezeti hozadékot hoz ez. Nyilvánvalóan on, innováció, több környezetvédelmi eredmény a 38-as cikken belül, de még most túl korai lenne megmondani, hogy ez pontosan mennyi lesz, de ezek azok a következtetéseket, amiket levontunk, és a legjobban ezt kívánjuk felhasználni. Tehát a Tentiben és a szefben. Csak nagyon röviden ezt az egész SZEF kérdést, mert ez a jövőre vonatkozik. Számomra ez nem igazán világos, hogy hogy lesz a versenytárgyalás, hogyan lesznek az új ö, ajánlatoknak a megtétele. Ezt esetleg lehetne egy kicsit tisztázni az időzítést. Feltételeztük, hogy a CEF-en belül több tagállam fog majd javaslatokat előterjeszteni a Marco Polo, ezzel szemben inkább a magánvállalatokra, kis és közepes vállalatokra irányul. Hogyan lesznek ezek a kis projektek kezelve a CEF-en belül? Ezt esetleg, hogyha pontosítaná. Yeah, uh, good question. I think... Jó kérdés. A 38-as cikk nem csak a tagállamokra vonatkozik. Az első javaslatok vagy felhívások 2014 második felére vonatkoznak, mint az első vizsgálatot elvégezzük, és akkor a következő pénzügyi kereten belül használjuk fel a forrásokat. Úgyhogy a mostani bizottság már szeretné az első felhívást beindítani a tentét 38-as cikke szerint. De hát nyilván ez attól is függ, hogy az elkövetkezendő hetekben mit fog történni a több éves pénzügyi kerettel, a CEF-fel és a tentével. Időközben tehát az ex ante értékelést megindítottuk a 38-as cikk szerinti javaslatokra vonatkozóan, és jövőre már tisztább lesz a kép, hogy az első körben mi fog szerepelni, ami rehet, remélhetőleg az év első felében már meg lesz. Elnök, köszönöm szépen, Kalamicosz úr, és akkor most folytassuk a következő napi rendi ponttal. Az ITRE bizottság számára készített vélemény a KARSZ 2020-as programról. Vlaszak úr, köszönöm szépen. Szeretném megkérni mindannyiukat, hogy vegyék fel a fülhallgatót, mert az anyanyelvemen kívánom folytatni. Elnök úr, engedje meg, hogy ezt a nagyon fontos jelentést bemutassam, ugyanis ez szintén rendkívül fontos a gazdasági növekedés és munkahelyteremtés szempontjából Európában. Mindannyian tudjuk, hogy ez autóipar meglehetősen nehéz időket él meg, komoly vesztességek jelentkeztek már a harmadik éve, és számos gyár kénytelen volt átalakítani a működését, számos üzemet bezártak. És ez 12 millió állást jelent. Nagyon fontos ez a szempont, és ebben ezért a bizottság egy akciótervet készített, hogy ezt a negatív tendenciát meg tudjuk fordítani. Én most nem kívánok részletekbe bocsátkozni. Négy pillérről van itt alapvetően szó. Természetesen én támogatom a bizottság erőfeszítéseit, hiszen én is szeretném az ágazatot támogatni. Úgy gondolom azonban, hogy az akcióterv és a megfogalmazott célok nem egyértelműek, ugyanis itt olyan jogalkotási aktusokra történik utalás, amiről már a parlament és a tanács is tárgyal, tehát nem egészen világos a kép. Itt a fő problémát abban látom, hogy amikor az akcióterv készült, a bizottság ezt egy pozitív forgatókönyv alapján készítette, mint a valóság. Az autógyártás visszaesése igen jelentős volt. 17 millióról, 11 millióra csökkent 2006 és 2013 óta. Ebből következően számos autó gyárnak szerkezet átalakítást kellett végrehajtania a pénzügyi veszteségek miatt. Mit szeretnénk elérni ebben az ágazatban? Figyelembe kell vennünk azt, hogy ez a negatív tendencia tovább folytatódik, és igazából nem szalaszthatjuk el a lehetőséget fel kell gyorsítani az akcióterv megvalósítását, és éppen ezért nagyon fontos, hogy a CARS 2020-as akcióterv kapcsán egy magas szintű munkacsoport jöjjön létre, mégpedig még idén, nem várhatunk 2014-ig. Ezen kívül haladéktalanul egy hatásvizsgálatot is meg kell kezdenünk, mert egyébként az eszmecserék, a tárgyalások igazából értelmét vesztik, nem tudjuk ugyanis, hogy mindez az erőfeszítés egészen pontosan hogyan tükröződik majd az autóárakban, az autóipar versenyképességében. És nem szabad abba beleavatkoznunk, hogy az autógyártók hogyan érik el a környezetvédelmi célokat ugyanis meggyőződésem, hogyha rákényszerítjük az autógyártókat, hogy például javítsák az aerodinamikai jellemzőket, akkor más fejlesztési lehetőségektől el fognak tekinteni akár az abroncsok, akár az üzemanyagfogyasztás, vagy egyéb tekintetben. És akkor az összességében a környezeti célokat nem tudjuk elérni. Tehát eh, szerintem sokkal jobb lenne, hogyha az autógyártók választanák ki, hogy mely szegmensekre összpontosítanak. Az autópályahálózat sem mindenütt fejlett, tehát ezt is fejleszteni kéne de épp úgy említhetném az alternatív üzemanyagok infrastruktúráját. Ezzel kapcsolatosan fogunk majd módosítókat benyújtni, és remélem, hogy mindenki felismeri, hogy az európai GDP szempontjából, a munkahelyek száma szempontjából ennek az ágazatnak milyen fontos szerepe van. Köszönöm szépen, Ferber úr. Köszönöm szépen, elnök úr, kedves kollégák! a néppárt nevében kifejezetten szeretnék köszönetet mondani az előadónak. Most ugye egy véleményt fogunk megfogalmazni, de úgy gondolom, hogy az autó a járműipar szempontjából mindenképpen hozzá kell szólnunk a témához, az a megközelítés mód, amit az előadó választott, ez alapvetően a hozzá járulásunkra vagy támogatásunkra számíthat, mindenképpen kell utalnunk arra, hogy az alternatív meghajtási technológiáknak a témája az egy fontos téma, erről már volt szó, úgy gondolom, hogy a harmonizáció területén is előrelépéseket kell elérnünk, ezt már más körben, más témában elmondtuk, itt is még sok tennivalónk van például a német, például az amerikaiakkal kell beszélni azonos vagy közös szabványokról, ugyanis az ő autóik nem felelnek meg alapvetően az európai szabványoknak, kicsit előrelépésre van szükség, és a harmadik dolog, de már erről is volt szó, az az infrastruktúrának a rendelkezésre bocsátása, nem csak alternatív meghajtásokra van szükség, hanem Európában olyan gépjárművekre van szükség, amelyek a üzemanyagukat Európa szerte bárhol meg tudják vásárolni. Ezek azok a pontok, amiket kiegészítve az előadó által elmondottakat szeretnénk belevenni a véleménybe, és akkor támogatni tudjuk a népát nevébe. Egyébként egy jó vélemény, egyébként az a, a véleményünk akkor lesz jó, hogyha elkövetünk mindent, és átveszi mindent az, átveszi mindent az illetékes bizottság, amit a közlekedés bizottság beleír. Sí, muchas gracias, presidente. Bueno, muy brevemente. Köszönöm szépen, elnök úr. A Szociáldemokrata frakció nevében csak röviden szólnék hozzá. Természetesen köszönöm szépen az előadónak a bemutatóját és a megfogalmazott véleményt. Örülünk a bizottsági közleménynek, a javaslatnak, ugyanis általánosságban elmondható, hogy ez egy elfogadható javaslat, és egy szükséges javaslat is. Mi mindannyian azon a véleményen vagyunk itt az Európai Parlamentben és a szakbizottságban, hogy a gépjárműipar stratégiai jelentőségű iparág az európai iparon belül, és minden szükséges mechanizmust fel kell használnunk annak érdekében, hogy ez az iparág egy fenntartható és továbbra is erős szektor legyen a gazdaságban. Természetesen meg kell tartanunk a vezető pozíciónkat is a világon. A gépjármű értékesítéssel kapcsolatos statisztikák sajnos most nem túl rózsásak, a gépjármű imparnak határozott támogatásra van szükség az Európai Unió és a parlament részéről. Tehát ezek azok a dolgok, amiben teljesen egyetértünk, de vannak olyan pontok a véleményben, ahol vannak azért aggájaink. Nyilvánvalóan mi is egyetértünk azzal, hogy a lehető leghamarabban végre kell hajtani ezt a közleményt, és világosá kell tenni minél hamarabb, hogy milyen intézkedésekre, milyen eszközökre gondolnak e terv megvalósítása érdekében de vannak olyan megjegyzések a véleményben, eh, amelyeknél kételjeink vannak, hogy esetleg félreértés van, vagy egyszerűen csak különböznek az álláspontjaink. Így például a kibocsátási célok a gépjárműiparban. Ezzel kapcsolatban volt már egy vélemény, eh, amit elküldtünk az illetékes környezetvédelmi szakbizottságnak, és a szakbizottság akkor javaslattal élt, és akkor aztán volt egy állásfoglalás a teljes parlament részéről, talán ez nem a megfelelő időpont arra, hogy ettől a már megfogalmazott korábbi véleménytől eltérjünk. Tehát lássuk meg, hogy a bizottság és a tanács között milyen megállapodás alakul ki ebben a témában. Ami az Európai Beruházási Bankot illeti, teljesen nyilvánvaló, hogy a gépjárműiparral együtt működik a beruházási bank, kölcsönt, mm, tehát hitelt biztosít, hitelgaranciákat vállal, újszerű technológiákra, innovációra. És ezt, ezt, ennek nyilvánvalóan folytatódnia kell. El kell tehát ismernünk, hogy az Európai Beruházási Bank már most is intenzíven együttműködik a gépjárműiparral. A bizottságnak a javaslata már egy magas szintű tárgyalócsoport azt megelőző munkájára támaszkodik. Fontos, hogy ezt a magasrangú tárgyalócsoportot támogassuk, hogy eh, a, és ez, hogy együtt tudjanak működni a bizottsággal és a parlamenttel. Tehát összességében azt mondanám, hogy egyetértünk a véleménnyel, Nyilvánvalóan a gépjárműparnak minden eh, eszközt a rendelkezésre bocsátani, adott esetben az Európai Beruházási Bankon keresztül is, de az Európai Parlament együttdöntési jogkörébe tartozó más utakon, módokon keresztül is, hogy a globális versenyképességét meg tudják tartani. Euh, Köszönöm szépen, elnök úr. Nagyjából ugyanazt mondom én is, mint amit ez a jelentés. Szerintem nem szabad egyten kerülgetni a dolgokat, egyenesen Eh, utat kell választani. Az autóipar a váls, legnagyobb válságot éli eh, eddigi történetében. Nap mint nap halljuk, hogy milyen katasztrófák vannak ebben az e-, ágazatban Európa szerte. Nagyon fontos, hogy felhasználjuk ezt a jelentést arra, hogy a megoldásokat keressük amivel lehetővé tesszük, hogy az iparág új lendületet kapjon Európában. Ez egy követelmény, mert hogyha kiengedjük az autóipart, mint ágazatot, akkor ez azt jelenti, hogy kontinensünk ipari tevékenységéről mondunk le. Ez azt is jelenti, hogy elmondták a kollégák Vlazak úr jelentéséről, hogy itten koherens és összehangolt és stabil ö, megoldásokat kell keresnünk. Én is, mint mindenki, üdvözlöm az Európai Cselekvési tervet, ami konkrét dolgokat kell, ezeket lehet pontosítani, konszolidálni egyes vonatkozásokban, és csatlakozom ahhoz, amit Ferber kollega mondott. Tehát fontos, hogy az egész a európai gép, autóipart beleillesszük abba a támogatásba, amit Európa a kulcsfontosságú iparágaknak ad, és mind ennek is. És ennek alkalmazkodnia kell a jelenlegi kihívásokhoz. Nagyon sajnálatos azt tapasztalni, hogy még egy igazi elektromos gépjárművet sem dolgoztunk ki, amelyik európai címkézésű lenne. Hibrid autók vannak a jövőre, de ezért kellene az innovációt és az kutatásokat fokozni ebbe az irányba. Miért ne dolgoznánk ki nagy átfogó programokat, a megerősített együttműködés keretében az európai kutatóközpontokban, annak érdekében, hogy legyenek olyan ipari élenjáró vállalatok, amelyek világviszonylatban is elsők tudnak lenni. Miért ne képzelhetnénk el, hogy Európa legyen a tiszta szállítóeszközöknek a kiemelt győztese? Hogy második dolog, hogy nem lehet technológiai innovációt elérni pénzügyi erőfeszítések nélkül és jelentős pénzügyi hozzájárulás nélkül. Továbbá sajnálom azt, hogy Európa még nem érte el azt, hogy a GDP 3%-át fordítsa kutatásra és fejlesztésre. Ez vonatkozik arra is, hogy meg kellene köznyíteni olyan bankok részéről az ilyen típusú hitelek folyosítását. És még egy fontos ponttal szeretném zárni. Létrehoztunk egy globalizációs igazodási alapot a gépjárműiparban dolgozók számára, akik közül nagyon sokan munkanélküliek lettek, és elmondanám ezekkel a munkavállalókkal kapcsolatban, hogy ők az elsődleges áldozatai a válságnak, és ezen a területen is valamit segítenünk kell, és a folyamatos képzés nagyon fontos, elé bemenni az ágazat változásainak, úgy, hogyha elveszítik az állásokat, akkor azokat a, azt a szaktudást más területen fel tudják használni ez az első reagálásom erre a jelentésre, és természetesen a frakció kollégáival további módosítókat fogunk előterjeszteni, hogy az álláspontunkat tükrözni tudjuk. Köszönöm. Kalicsek úr. Köszönöm szépen, van néhány észrevételem ezzel kapcsolatban, mert nem első alkalommal foglalkozunk ezzel a témával. És szeretném hangsúlyozni, hogy 2020-ra a járművek többsége még mindig üzemanyaggal működő jármű lesz elsősorban benzines autó. Meg kéne azt is nézni, hogy milyen támogatást tudnánk adni az újrahasznosítás területén, és meg kellene azt is nézni, hogy hogyan lehetne jobb üzemanyagot használni. Szerintem ezek az elemek fontosak, ahhoz, hogy megpróbáljuk felgyorsítani ezeket a fejleményeket, különösen az üzemanyag vonatkozásában ami a hagyományos gépjárműveket jelzi, még mindig ezek fogják uralni a teret, és lehetne egyéb célokat is kitűzni, más típusú járművekben is lehetne gondolkodni és fontos lenne, hogy alternatív forrásokat felhasználjunk, és olyan akkumulátorral működő járműveket, amelyek gyorsan lennének feltölthetőek. Tehát a, az elektromos autókba használható akkumulátorokról lenne szó, és ezeket a rendelkezéseket is ilyenkor szabványosítani is kellene továbbá lehetne hibrid motor kombináció, úgyhogy az üzemanyagról át tudjunk térni a villamos autókra, és szerintem ezek a hibrid járművek rendkívül praktikusak lennének ugyanis az elektromos autók, gépjárművek jó dolgot jelentenek, de az is fontos, hogy legyen olyan kapcsolódási pont, ahol tankolni lehet ezeket az autókat villamos energiával. És fontos, hogy a legyenek olyan feltöltő állomások is, ahol ezek működni tudnak. Tehát realista módon kellene ezeket kifejleszteni. Um, ich danke Herrn Kolicek, dass er... úr itt a technikai részletekről, témákról is szólt, ami a kutatás és a fejlesztés szempontjából a jövőben napirenden lesz az alternatív botorok kapcsán. Itt olyan környezetvédelmi célokat fogalmaztunk meg, például a légszennyeződés vagy a kibocsátás csökkentés tekintetében, amiket 2020-ig el kell érni. És itt most a 95 grammos vagy 130 grammos autóról beszélünk, ez mit jelent? Ezek matchboxok, vagy hogy néznek ezek ki? De pontosan tudni kell, hogy egy liter dízel üzemanyag elégetése milyen CO2 kibocsátást jelent kilogramban. Vagy ha egy kilométert utazunk, akkor milyen üzemanyag fogyasztásról beszélhetünk még 2020-ban. Ezek három literes autók, tehát itt a hagyományos üzemanyag fogyasztásban kell ezt kifejezni. itt akreditált lobbisták bizonyos technikai kérdéseket vetnek fel, amiért sikra szállnak. Tehát ez az egyik dolog. A másik dolog az energia hatékonyság, a meghajtó rendszerek, akár személyautók, akár teherautók esetében a gyorsulás, de a negatív szempontok kat is figyelembe kell venni. Az elektromosságot kell valahogy átalakítani és tárolni. Tehát itt a hibrid járművekről kellene beszélni, sajnos erre nem, nincs elegendő időnk. A tárolási kapacitás, itt a mozgó járművekről, a lit, litium litium akkumulátor. Ezt szállítani kell, tárolni, tárolni kell, tehát valamilyen észszerű arányt kell találni. Úgyhogy a villamos energia akkumulátorban, litium akkumulátorban történő tárolásának a kutatása szerintem egy kiemelkedően fontos téma. Egyetértek Olacsak úrral abban, hogy ezt a kutatást folytatni kell, új üzemanyagokat kell eh, keresnünk, ezekre kell összpontosítanunk. Ezt nagyon fontosnak tartom, hogy a 2020-as horizontba is ezt felvegyük. Én csak azt tudom mondani, hogy rengeteg energiát elpocsékolunk és itt nem a backloading vagy a CO2 tanúsítványokról kellene vitatkoznunk. A backloadinggal kapcsolatosan azt mondjuk, hogy itt feltétlenül meg kell emelni a tanúsítványok árát. De szerintem ez nem így van, ugyanis akik, azok a vállalatok, amelyeknek kötbért kell fizetniük, akkor azt mondják, hogy a CO2 fogyasz, illetve kibocsátásért többet kell majd fizetnetek, akkor azt nézik meg, hogy hogyan lehet spórolni, hogyan lehet hatékonyabbá tenni az energiafelhasználást. Az elmúlt 10 vagy 20 évben 14 és fél százalékkal emelkedett a kibocsátás, miközben az energiafelhasználás csökkent, legalábbis Németország esetében, és szerintem ezeket kell megvizsgálnunk. Köszönöm szépen. Kuksz. Szóve asszony a bizottság nevében. Köszönöm szépen a hozzászólásokat, tudomásul vesszük az elhangzottakat. Nem tudom, hogy milyen további hozzászólást várnak tőlünk. Well, short and to the point, as... Hát ez igen csak lényegre törő volt, azt kell mondanom. Vlaszák úr nem tudom, hogy hogyan reagál a bizottságra, de vagy esetleg a képviselőtársai által elmondottakra. Hölgyeim és uraim, köszönöm szépen a vitát. A következőt szeretném mondani. Én feljegyeztem minden hozzászólást, és Néhányra szeretnék közvetlenül most reagálni. Nyilvánvalóan nem kérdőjelezem meg a kibocsátási célokat, hiszen ezeket mi magunk fogalmaztuk meg. Azt szeretném csak mondani a javaslataim kapcsán, én nagyobb rugalmasságot adnék a vállalatoknak a tekintetben, hogy milyen megoldásokat kívánnak kifejleszteni ne határozzunk meg konkrét területeket, például az aerodinamikát, hiszen számos olyan lehetőség van, amit még ki lehetne használni ahhoz, hogy ezeket a célokat elérhessék. A kutatás, fejlesztés, ösztönzése nagyon fontos az autóiparban, és erre mindenféleképpen hangsúlyt kell fektetnünk. És ez összekapcsolódik a globalizációs alap felhasználásával is. Számos lehetőség van, amit ki kell aktázni, és tovább kell fejleszteni, például a hibrid autókat, a visszanyerés, de figyelembe kell venni a gyártási költségeket és a súlyt is a meghajtás hatékonyságát is. Köszönöm szépen, és várom a további vitát, illetve további írásos megjegyzéseiket. Július 15-e dél a módosító határideje, szeptember 17-én szavazunk mi, októberben pedig az ITRE, tehát még egyszer július 15-12 óra, a módosítók benyújtási határideje, most pedig a következő vélemény kerül napirendre Grisbeck asszony a külső tengeri határok felügyeletéről. Öné a szó. Köszönöm szépen, elnök úr, kedves kollégák! A közlekedési szakbizottságon kinevezett engem örök életű jelentéstevőnek, a tanács és parlament szabályozásának, ami a külső tagállami határok felügyeletére vonatkozik, illetve a az együttműködési igazgatásért a Felelős Európai Ügynökség által összehangolt operatív együttműködés keretében. Ahogy a rendeletnek a címe is mondja, Itten egy olyan ö, szövegről van szó, ami az unió külső határait érinti, és a Szabadsági Jogi Bizottságot is érinti. Nagyon sok jó szándékkal is el kell ismerni, hogy itten azért a közlekedési vetülete enyhén szólva korlátozott ennek a kérdésnek. Tehát itt a kutatási területre, a mentésre és a koordinációra vonatkozik a közlekedési bizottság kompetenciája. Ezért úgy döntöttem, hogy e két fő irányban foglalkozom. A határőrök képzése, a veszélybe kerültek mentése és az információ csere. Tehát először is azt javaslom, hogy a tengeren való elfogás kérdésről beszélünk. A különböző már létező protokollokba foglaltak szerint például a földön és tengeren illegálisan az unióba kívánok belépők ellen, ellen, a határon átnyúló bűnözés elleni való fellépést, az emberi bánásmód az elfogott személyekkel kapcsolatban, illetve az adott hajóknak a biztonságos kezelése és a rakományoknak a megfelelő kezelése. Tehát ott segítségnyújtás azoknak, akik veszélybe kerülnek, a megfelelő jogi képzés is ide tartozik, ami egyébként a javaslatban már benne van, és a humanitárius és orvosi ellát, sürgős orvosi ellátások. Továbbá humanitárius igényeknek megfelelően a ö, felügyeletet gyakorló hajóknak, mindegyiknek kellene, hogy legyen humanitárius és orvosi felszerelésük. Én jártam például a Frontexnek az ilyen jellegű hajóin, vannak amelyeken vannak ilyen felszerelések, ilyen csomagok, de vannak amelyeken nem. Ezt egységesíteni kellene, és úgy kellene megszervezni, hogy megfelelő segítséget tudjanak nyújtani a tengeren és amennyire lehetséges, megfelelően képzett orvosi vagy egészségügyi személyzet is kellene, hogy legyen mindegyik hajón. Nagyjából ez néz ki a segítségnyújtással és a képzéssel kapcsolatban. Továbbá úgy gondolom, hogy nagyon fontos, hogy jobban meg tudjuk szervezni, sőt, az információ gyűjtést és cserét is jobban meg kellene szervezni a tengeri felügyelet területén. Úgy, hogy ez már egyébként szerepel az integrált tengerpolitikában. Tehát egy interoperabilitását jelenti ez a felügyeleti rendszereknek, és a nyomon követő rendszereknek, amiket már eddig is használunk, a tengerbiztonság, a környezetvédelem, a halászat ellenőrzés, határőrizeti tevékenység vonatkozásában. Így módon azok a fellépések, amit a hatóságok hajtanak végre, jobban lehetne kezelni, és ugyanakkor a költségek csökkenhetnének tehát segítségnyújtás és képzés kontextusban információgyűjtés, a tengeri mentés és felügyelet érdekében az ügynökségnek meg kellene oldani azt is, hogy egy közös környezet alakuljon ki, és megfelelő információcsere vonatkozzon fel az unió tengerein. És az ügynökségnek a szerepe a rendeletben kellene, hogy meghatározásra kerüljön azon rendelkezések mellett, amelyek szerepelnek a rendelettervezetben, az Eroszúrban. És végezetül azzal fejezném be, tisztelt elnök úr, és nem akarok plagizálni a pápától, ugye a pápa elment ba tegnap vagy tegnap előtt jártott, és hangsúlyozta, hogy milyen szerencsétlen helyzetben vannak ott azok az emberek, illetve mennyien veszik életüket a tengeren, és elment a szigetre, hogy megnézze, hogy ott milyen helyzet uralkodik. Úgyhogy nem pápáskodni akarok, hanem ami elhangzott ezzel a látogatással kapcsolatban, három éve Lampedusa szigete egy befogadó állomás a menekülteknek, vagy az egyik befogadó állomás, mert sajnos több ilyen is van az unió külső határain. Szeretnék emlékeztetni arra, hogy minden hajónak kötelessége segítséget nyújtani olyan személynek, aki veszélybe kerül a tengeren. És nagyon furcsa módon ez beleütközik annak az irányelvnek a rendelkezéseibe, ami az illegális tranzitot belépést jelenti. Ez előfordulhat, hogy magán ö, ö, hajókat megbüntetnek akkor, hogyha ö, ilyen menekülteknek segítenek. És ezért ezek a hajó kapitányok igyekeznek nem nyújtani segítséget, és igyekeznek kikerülni. Tehát esetleg a bizottságot kérném, hogy erre reagáljon, tehát olyan rendelkezések lenne szükségek, amik lehetővé teszik ennek a jogszabálynak a felülvizsgálatát, és figyelembe venni a tengeri mentés helyzeteket. Hát íme, kedves kollégák, és várom az észrevételeket, kritikáikat is akár, tehát azért területen a közlekedési dimenzióját kell nézni a dolgoknak, mert egyébként a Szabadságjogok Bizottsághoz tartozna ez. És várom az első észrevételeket. Köszönöm. Elnök, köszönöm szépen, Fedanza úr néppárt nevében. Köszönöm szépen, elnök úr, szeretnék köszönetet mondani Grisbeck kolléganőnek is. Nem volt egyszerű a dolga, hiszen először azon kellett elgondolkodnia, hogy a közlekedés technikai komponens hol van az egész dologban. Úgy gondolom, hogy jó megközelítésmódot változatot. Tudjuk természetesen, hogy az illetékes szakbizottság itt a Libe bizottság, de azért nem szabad ennyire eh, rigid módon elvágólag kezelni a dolgokat. Nyilvánvalóan föl kell vállalnunk azt, ami a mi saját felelősségünk ebben az ügyben. Az első, amit elmondanék, hogy a Frontexet erősíteni kell. Az elmúlt napokban megmutatkozott jól, újra láthatók, hogy teljesen szükséges a partra sodródó illegális bevándorlók esetében eh, igazságosabban elosztani az európai tagállamok között a terheket, és hát nyilvánvalóan a Frontex-ket eh, is támogatni kell ebben a munkában. Én magam is dolgozom még néhány módosító indítványon, amelyekben középpontba helyezem a tengeri közlekedésnek bizonyos szempontjait. Így például a partmenti régióknak a fogalom meghatározásával foglalkozom. Itt vannak ugyanis átfedések, vannak egyrészt ugye bizonyos országnak a fen, felségvizei, és aztán vannak a partmenti vizek, illetőleg vannak a kizárólagos gazdasági zónák, kizárólagos gazdasági övezetek, amelyek mindezek ugye átfedésben vannak egymással, és aztán ugye következnek a nemzetközi vizek. Mi azt mondjuk, hogy itt e, új fogalomra van szükségünk, egy új fogalmat kell bevezetnünk e, ezen mentő akciók számára, e, és azt mondjuk, hogy a mentőakciók során ezeket a földrajzi adottságokat figyelembe kell venni és a mentőakciók során a felelősségeket az érintett tagállamokra pontosan eh, rá kell róni, pontosan fel kell osztani a felelősségeket. Hiszen itt van a földközi tengeri törség, eh, amely ugye fel van osztva különböző szempontok szerint különböző régiókra, amelyek így vagy úgy átfedik egymást, és nem világosak a felelősségek. Egyébként azt mondanám, hogy kolléganő nagyon jó munkát végzett, és alapjában támogatjuk az általa elmondottakat, legalábbis ami a közlekedési aspektust illeti. Köszönöm szépen. Η αντιμετώπιση της διαφθαλάσσης Valóban itt van a földközi tengeren minket elérő menekült hullám kérdése. Görögországot rendkívüli mértékben érinti ez. És természetesen fontos, hogy támogassuk ebben a tagállami hatóságokat is. Hiszen ők azok, akiknek a közel-kelet Egyipten és Észak-Afrikában történtek nyomán hozzánk elinduló menekült alkozniuk kell. A polgárok aggodalommal figyelik azt, hogy milyen alapjogi visszásságok mutatkoznak ezen a területen, így például a tengeri menekült hullám esetében. A hajóknak a legénysége is szerepet kell, hogy játszon abban, hogy be legyen tartva tengeren is eh, az európai közös jog. Vannak olyan kérdések is, amelyek a tengerhajózással kapcsolatosak. Szerintem egy megfelelő középutat kell választani a között, ami a rendelet koherenciáját jelenti, és az a különbségtétel, amit kell tenni a nemzetközi jog és az európai jog között, ami a mentő akciókat illeti, a Search and Rescue-t, ez teljesen egyértelműen meghatározza, nemzetközi egyezmények vannak erre vonatkozóan. Tehát fel kell tenni azt a kérdést, hogy esetleg a mi saját jogszabályunkat is a, a, igazítani kell -e, mert ez tenni lehetővé a megfelelő mentését és biztonságos partra szállítását az érintetteknek oly módon, hogy ne feledkezzünk meg azokról a személyekről, akik ezt végzik, és ebben az esetben fellépnek. Uh, thanks, Chair. Taylor úr, köszönöm szépen, elnök úr. Igen, először is első látásra ez a jelentésnek alig ha van köze, vagy nagyon kevés köze van a közlekedéshez, ahogy ezt már az előttem szólók is elmondták. Ugyanakkor egy enyhén szóval megdöbbentő helyzetben vagyunk, több ezer ember hal meg, miközben próbálja elérni az Európai Unió partjait. Vannak hajók, amelyek igyekeznek felkutatni őket, valamelyik meg is találják, viszont ott hagyják őket, miközben az utasok ott vannak kilátásatlan helyzetben. A 9-es cég foglalkozik ezen kérdésekkel úgyhogy a kutatást is meghatározza, hogy mi számít mentésnek. Ez a legfontosabb ahogy itt ezt láthatjuk. Megnéztem a jelentést, de szerintem Griszbek asszonynak a véleménye jó. Egy kérdésem van a bizottsághoz, ez pedig az, hogy ez a javaslat hogyan illeszkedik, illetve kapcsolódik az EU szomszédsági stratégiához, politikáihoz és alapjaihoz. Esetleg a bizottság erre válaszolhatna. Mhm. Köszönöm szépen. Bizottság Héli asszony. Köszönöm szépen. A bizottság nevében köszönöm Kriszbek asszonynak a véleménytervezetet. Köszönöm a parlamentnek, hogy ennyire gyorsan lépett ebben az anyagban. Először is Danelis úr felvetésére, amennyiben ez konzisztens a nemzetközi joggal. A mi javaslatunkban arra törekedtünk, hogy megfeleljünk a nemzetközi jogi aktusoknak, különösen ami a felkutatást és a mentést illeti, az erre vonatkozó egyezménynek, illetve az ENSZ tengerügyi egyezményének. A javaslatot igyekeztünk úgy kialakítani, hogy megteremtsük azt a kényes egyensúlyt, ami a határellenőrzés, ideértve a mentés felkutatást is, illetve a mentés és felkutatási struktúrák között eh, az egyes tagállamokban. Tehát úgy alakítottuk ki a javaslatot, hogy itt azokat a kritériumokat foglaltuk be, amelyek mindenféleképpen sürgősségi fázisnak tekinthetők a riasztás tekintetében, a következő fázisokban pedig a mentési koordinációs központ látná el a feladatot az adott régióban. Az a kérdés, hogy ez mennyiben illeszkedik a az európai szomszédsági stratégiához, Taylor úr kérdése, a tagállamok a Frontex koordinációja keretében működnek. Ez az eszköz nem foglalkozik harmadik országokkal való együttműködéssel. Ha megengedik, akkor most néhány megjegyzést tennék a véleménytervezetről, különös tekintettel Grisbeck asszony által felvetettekre. Az első a közös információ megosztás környezete, illetve a Frontex ügynökség hozzájárulása. Itt szeretnék rávilágítani arra, hogy a bizottság jelenleg egy hatásvizsgálaton dolgozik, az információ megosztási környezettel kapcsolatosan. Ennek része egy jogi tanulmány, illetve a különböző architektúra modellek vizsgálata. Egyelőre még nem született döntés az információs környezet irányításáról, tehát hogy ez most a Frantixhez, vagy az EMSA, vagy más ügynökség hatáskörébe tartozzon-e. Itt eh, jogi eh, hatáskörökről, jogi alapokról van szó. Talán egy ágazati megközelítést lehetne alkalmazni, és azt a közös eh, információ megosztási környezetet az Euroszurhoz hasonlóan alakítanánk ki, és a Frontexhez hasonlóan. A jelenlegi javaslatnak eh, nem szabad már előre meghatároznia, hogy hogyan alakuljon ki ez az információ megosztási környezet. Még egy kérdés felvetődött a sürgősségi orvosi ellátással kapcsolatos képzés tekintetében, illetve hogy a hajókon legyen megfelelő orvosi eh, műszer, Nyilván ennek fontosságát nem lehet vitatni, ugyanakkor viszont vannak kételjeink a jogi alapot tekintve, nevezetesen, hogy az kiterjedhet-e az orvosi képzésre, illetve olyan rendelkezésekre, amelyek kötelezővé tenné az ilyen orvosi műszerek meglétét a hajókon. Úgyhogy ezt a javaslatot még tovább vizsgáljuk. Még egy további téma, amit vizsgálunk, az úgynevezett védelmi záradékok témaköre, a hajók kártérítése. Itt a feltételek, amelyek szerint ilyen kárpótlás vagy kártérítés lehetne adni, nem teljesen egyértelműek, és az sem, hogy ki fizetni a kártérítést. A tízes cikk nem csak a befogadásra, hanem a mentésre is vonatkozik. Ez egy első pillantásra nem tűnik megfelelőnek. Természetesen, ha vannak további kérdéseik, akkor szívesen válaszolunk. Addig is köszönöm a figyelmüket. Grisbeck asszony, kívánna még szólni néhány szót? Monsieur le Président, Tisztelt elnök úr, köszönöm szépen. Csak egy gyors reagálásom lenne. Köszöntet szeretnék mondani a bizottságnak, hogy válasz kezdeteket adott bizonyos javaslatokra, amelyeket én előterjesztettem. Lesz még alkalmunk véleményt cserélni, például arról, hogy a hatástanulmányok és hogy javítsuk az információcserét, illetve hogy ki melyik ügynökség foglalkozzon ezekkel az információcserékkel, ez ugyanis nagyon fontos. Ami a sürgőségi orvosi ellátást, orvosi felszereléseket érinti a hajókon, szerintem a hajón szolgálók képzése mindenképpen nagyon fontos, és jogalapot lehetne hozzá találni. Majd erről még beszélünk. Köszönöm a kollégáknak, a, és a definíció kérdése, az övezetek meghatározása szerintem rendkívül fontos. Nem tudom, hogy milyen mértékben a bizottság nem igazán válaszolt erre a jogi felvetésre, hogy a mi szakbizottságunk láthatja a szomszédos övezetek, a azon övezetek, a nemzetközi vizek, nyíltenger és egyéb gazdasági övezeteket, területeket. Ez egy olyan kérdés, ami nagyon fontos, csak nem tudom, hogy a mi jelentésünkbe kell ezzel foglalkozni, vagy, vagy sem. Én azt mondom, hogy azért ezt tanulmányozok, és hogyha igen, akkor pedig állok rendelkezésre. Ez egy eléggé kényes kérdés. Köszönöm szépen a javaslatokat, és foglalkozni fogunk ezekkel a módosítókban. Okay. Did you want to say something else, Mrs. Hilly? Héli asszony szeretett volna még valamit mondani, akkor csak nagyon röviden. Elnézést, Kriszpek asszony, nem válaszoltam arra a kérdésre, hogy a tengeri övezetek igaza van ebben a kérdésben. Nem foglalkoztunk a tengeri övezetekkel. Ennek az az oka, hogy a felségvizek, a szomszédos vizek, ezek állami szuverenitás keretében tartoznak, és a tagállamok vagy más államoknak a területe a nemzetközi ENSZ ügyi tengerjogi megállapodás érdekében. A felkutatás és mentés az egy másik ügy, ezek már meghatározásra kerültek a Search and Rescue ö, egyezmény keretében, és egy Fidanca úr is mondta, ezek időnként átfednek, de az elképzelés és a javaslat az az, hogy a, az övezeteket úgy tartsuk ö, tiszteletben, ahogy a tagállamok ezt meghatározták, és ezen az alapon dolgozzunk. Más elképzelés ezzel kapcsolatban nincsen. Köszönöm. Elnök. A módosítók határideje július 11 dél, a TRAN bizottság szeptember 17-én szavaz, és a LIBE pedig októberben. Tehát az első a módosítók határideje 11-e, azaz pénteken, illetve nem csütörtökön javítja az elnök, csütörtökön délben. Következő témánk, hosszú ez a délután, a következő téma az Európai Összekapcsolási Eszközörben javasolt folyosók összehangolása, a 2012-13-as ajánlattételi felhívások értékelése. Első kérdés, hogy mi a különbség a az éves és a több éves felhívások között. Átadom a szót. Ebron, thank you very much. Uh... Köszönöm szépen. Esetleg a két témát együtt kezelhetjük? Elnök, igen, mert egyébként kicsúszik a talaj a lábam alól. Nos, tehát a, először is az összekötési, összekapcsolódási koridorokról a TENTE és a CEF fenn dolgozók, a kollégák az árnyékjelentéstevőkkel közösen azt javasolták, hogy ezt együtt vegyük, és ezzel lehetőségem nyílik arra is, hogy összefoglaljam ennek a kiigazítási folyamatnak a lényegét, amiről a szakbizottság szavazott még decemberben. És ezen az alapon a bizottság a tagállamokkal közösen azon dolgozott, hogy a tíz koridor és a kilenc másik koridor ne váljon szét, és ha itt nem megfelelő az összekapcsolódás, akkor ezt földrajzilag próbáljuk meg elérni. Ennek a lényege, illetve előnye elsősorban politikai, nevezetesen, hogy a vasúti áruszállítási koridor a multimodalitás jegyében összekapcsolódjon, másrészt az átláthatóság is biztosítható az érdekeltek felé, illetve itt a hozzáadott értéket és a hatékonyságot is maximalizálni kívántuk, hogy a koridor teljes mértékben élhessen a TNT finanszírozással, és az egyéb szakpolitikai lehetőségekkel. Tehát ez az összekapcsolási gyakorlat a parlamenttel közösen készült, a tagállamok is nagyon hasznosnak tartották, ami az árufuvarozást illeti. Na most itt az összekapcsolási folyamat konkrét részletei nélkül Szaloniki eh, majd még délután erről szólni fog, de ha megnézzük eh, a Connecting Europe eh, eszköz mellékletét, akkor a mellékletben leírt rok száma 10-ről 9-re csökken, itt ugyanis összevonásokra is sor kerül, némileg módosulnak is, és a tenti melléklet pedig egy új leírását tartalmazza a koridoroknak, a co-network koridorok kapcsán. Ebben a munkában ezek a koridorok bekerülnének az európai jogszabályokba a TENT e és a CEF jogszabályok hatályba lépésével, ami remélhetőleg még idén megtörténik, és akkor fokozatosan lépnénk tovább. Ez az egész munka egyrészt TEN-T e vonatkozású, másrészt vasúti vonatkozású, nyilván ezeket meg kell erősíteni önöknek is, illetve holnap a Koreper belül. Minden esetre ez egy komoly előrelépés lenne az áruszállítási koridorok esetleges hézagait szüntetné meg. Még röviden a tentéről, a kiválasztási folyamatról két anyagot, brosúrát tettünk közzé az ideit, a másik pedig a többéves program, a prioritást élvező projektek esetében vannak, van a többéves program, az egyéves program pedig a kisebb projektekre, még a fennmaradó projektekre vonatkozik. Elvben ez volt az utolsó lépés a jelenlegi programon belül, úgy tűnik, hogy még van finanszírozási forrás, és a nyári szünetet követően majd visszatérünk még egy kisebb pótlólagos munkaprogrammal, ezt majd a össze fogom ismertetni, de esetre ez volt a, az utolsó nagy felhívás, a TENTE e és a Connecting Europe eszköz kapcsán. Ez egy 5,5 milliárdos program, ami megötszörözi a beruházásokat. Az áttekintő adatokat az anyag elején olvashatják, ezt elektronikusan is közzétettük néhány nappal ezelőtt. Tehát ezeket az áttekintő adatokat a szállítási módok közötti megoszlásra, vonatkozóan ismerhetik meg, illetve a konkrét beruházásokra vonatkozóan az elmúlt hat év során, és a legfontosabb prioritások is szerepelnek, amiket az EMTS ment, keretében támogattunk. Még három konkrét prioritás szerepel az éves programban, az innováció és az új technológiák ösztönzésével kapcsolatban, az úgynevezett tiszta üzemanyag a közlekedésben cél érdekében, az állami magánpartnerség kapcsán is tanulmányok készültek hogyan lehet az állami finanszírozást biztosítani. Végezetül pedig a négyes prioritáson belül még vannak olyan projektek, amelyek a jövőbeni áruszállítási koridorokat hivatottak fejleszteni. Tehát infrastruktúrális programról van szó, ami azonban a közlekedési politika prioritásait is igyekszik szolgálni. Az összevonással kapcsolatos program a kiválasztási folyamat nagyon nehéz volt, gyakorlatilag ötször annyi igény érkezett, mint amennyit vártunk, tehát ez is mutatja, hogy még számos tenté projekt igényelne finanszírozást. Itt különösen a tagállamok korlátozott beruházási forrásai miatt, úgyhogy itt elég nehéz volt a döntés, és elsősorban azokat a projekteket kívántuk kiválasztani, amelyek a legnagyobb hozzáadott értéket jelentik, és amelyekben biztosak lehetünk, hogy minél előbb vagy, vagy haladéktalanul megvalósulnak, tekintettel arra, hogy ez az utolsó év, tehát hogy 2015-ben zárul a program, és hogy addig ezek megvalósuljanak. Így választottuk ki az ötszörös túljelentkezésből az 1,3 milliós költségvetésbe bele illő projekteket. Grossúr. Köszönöm szépen, elnök úr, az első ponttal kapcsolatban csak két-három kérdésem lenne, illetőleg megerősítést várnék egy-két dologban. A parlamentnek a kérése volt a harmonizáció, úgyhogy köszönöm a bizottságnak az ezzel kapcsolatos kezdeményezést, csak azt szerettem volna tudni, hogy milyen közvetlen kihatása lesz ennek az egyes országokban, és ez a harmonizáció valamennyi ország számára működőképes lesz, vagy vannak esetleg kivételek, bizonyos problémás országok. Másodszorban, ami az időpontot illeti, eh, ezzel kapcsolatban az a kérdés, hogy van-e esetleg bizonyos országokkal kapcsolatban menetrend arra, hogy progresszív módon folytassák le ezt a harmonizációt, bármi okok is legyenek ennek hátterében. Aztán az IMCO hálózatban egy bizonyos eljárásmódot választottunk. Ezeket a folyosókra is alkalmazzák majd, vagy továbbra is egy külön eljárásmódot fognak alkalmazni. Ez egyrésztről, másrésztről pedig Ugye kevés időnk volt, hogy ezt a dokumentációt, a ma kiosztott dokumentációt ma átolvassuk, de a nyári szünet alatt erre időt fogunk szakítani, részletesen elolvassuk és elemezzük. Csak egy egyszerű kérdésem lenne, az első projektet láthatjuk, a, például a légiközlekedési menedzsment területén. Az a helyzet, hogy azt kell látjuk, lássuk, hogy az egységes európai égbolt egynek a végrehajtása a tagállamokban nem működött, nem működhetett, politikai okok miatt nem tudott működni. Mi a helyzet, és mi a viszony az önök ezen a területen javasolt beruházásai, és ezzel az új bizottság javaslattal kapcsolatban? tehát az önök által javasolt beruházások azok összhangban állnak a második javaslattal, vagy csak az elsővel, vagy pedig az egy, egységes európai égbolt egy és kettő között ebben a tekintetben nincsen semmi ellentmondás. Jó lenne, hogyha ezzel kapcsolatban írásban is állást foglalnának. Ajala Szender asszony parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr. Én is szeretnék köszönetet mondani a bizottságtól kapott tájékoztatásért, különösen a 2007-2013-as időszak programjaival kapcsolatban kapott tájékoztatásért. Azt hallottuk, hogy a nyár utáni időszakban lesznek már programok, lesz ezekre pénz, vagy nem lesz pénz, mi a helyzet? Ez lenne az első kérdésem. Másodszorban el tudná -e mondani nekünk a bizottság, hogy ha több pénz lett volna, akkor még a meglévőkön kívül hány további projektet lehetett volna végrehajtani, és mennyi pénzből. Ezt jó lenne tudni annak érdekében, hogy azt is tudhassuk, eh, hogy vannak olyan projektek, amelyeket nem lehetett végrehajtani az anyagi forrás hiánya miatt. Még akkor is, hogyha adott esetben európai többlet értéket jelentettek volna. Úgyhogy fontos lenne tudni, hogy mennyi pénzre lett volna pótlólag vagy pluszban szükség ilyen projektek végrehajtására hiszen a több éves pénzügyi keretben ezzel nyilván foglalkozni kell, az még egy nem teljesen lezárt ügy. És még egy dolog. Évente indulnak projektek, mások a több éves pénzügyi keret keretében kapnak megfelelő forrást. Az egyes projektek közötti interregnumot, átmeneti időszakot hogyan szándékozik kezelni a bizottság, tehát a korábbi és a következő programozási időszak közötti átmeneti időszakot. Vannak aztán olyan programok is, amelyek nyilvánvaló ellentmondásban állnak az európai összekapcsolódási eszközben általunk finanszírozni szándékozott célokkal. Hogyan reagál a bizottság az ilyen nemzeti tervekre, amelyek a Connecting Europe programmal ellentétben állnak? Děkuji. Um... úr. Köszönöm szépen, csak két rövid kérdés. Feltűnt-e önnek, hogy elsősorban Kelet- és Közép-Európában hiányoznak a projektek, míg Nyugat-Európában sokkal több projekt van. Tehát feltűnt-e ez önnek? A másik kérdésem pedig a közlekedési szektor egyes blokkjainak értékelésére vonatkozik. Ez igazi kudarc lesz, hogyha a következő kormány hivatalba lép, Tehát, hogyha Közép-Európában szeretnénk eredményt elérni, a, az osztrákok nem tudják meghozni a saját döntéseiket, akkor itt különböző elemek vannak. Tehát másodszorban pedig a Cézár program is ott van, és ez az egyszerűsítése, de úgy tűnik, hogy a dolgok Közép-Európában még nem mennek megfelelően. Köszönöm szépen, Kolicsek úr, Krámer úr következik. Ja, ich hab, uh, grad... Igen, röviden átnéztem az önök éves jelentését. Ezek gyakorlatilag kizárólag szak... tanulmányokat tartalmaznak. A 79. oldalon Kavala és Tahotály görögországi települések közötti új vonallal kapcsolatos bemutató van. Tudjuk, hogy eh, nagyon sok eh, olyan szektort bezárt a Görögországban, amit Európai Uniós pénzből finanszíroztak korábban. Ez a döntés tehát következetes, és garantáljuk azt, hogy nem zárják be azt, ami ténylegesen aztán működik? Jó lenne, hogyha nem készítenének tanulmányokat, és építenének valamit, ami később aztán nem működik, és nem használnak semmire. Ez az egyik. A másik dolog, amiről szólni szeretnék, nem tudom, hogy erre van itt lehetőség. Beszéltünk Torinóról. A francia számvevőszék azt mondta, hogy nem kettő, hanem 26 milliárd euróra van itt szükség. Van egy francia tanulmány, ami azt mondja, hogy le kell állítani a dolgot. Le, leállítottak nagyon sok uh, e, TGV projektet, aztán van itt ez az olaszországi alagút projekt, ezt is le kellene állítani. Uh, hogy bánnak ezzel a kérdéssel? Nem foglalkoznak vele, hanem leállítják a projektet, és azt mondják, hogy más projekteknek van most prioritása, és nem olyanoknak, amelyek 2030-ig nem valósulhatnak meg, vagy olyanok, amiket aztán később a tagállamok bezállnak. Tehát a kérdés az, Németországban is kérdés ez, hogyan reagálnak erre? Nem akarunk olyan projekteket, amelyekről már most tudjuk, hogy az elmúlt elkövetkezendő 30 évben nem valósulnak meg. Olyan projekteket szeretnénk, olyan tanulmányokat, amelyek tényleg hoznak valamit, és aztán jó lenne, hogyha ezek meg is valósulnának, hiszen mi nem csak papír tigriseket akarunk, hanem a valóságban is megvalósuló projekteket. Köszönöm. Köszönöm szépen, Kramer úr, Artur úr következik. Ja, vielen Dank, Riki. Köszönöm szépen, Riki úr szeretnék köszönetet mondani a TNT ügynökségnek, hiszen évről évre erőfeszítéseket tesz annak érdekében, hogy érdekes projekteket kutasson fel. Összességében 34 van, 89-et válogattak össze, amit nagyon pozitívnak tartok, az, hogy megfelelő hangsúlyokat helyeznek a projektek kiválasztásakor, hiszen e, itt a középpontba a belvízi hajózást és a kötött pályás közlekedést helyezik, illetőleg az intelligens közlekedési rendszereknek a fejlesztését. Az aktuális TNT jogszabályalkotásban ezeket fontosnak tartottuk, és a jövőre nézve ezt helyes útnak ítéltük. Amit ezzel kapcsolatban még elmondanék, az az, hogy a jövőre nézve nyilvánvalóan nőni fog a nyomás, hogyha arra gondolunk, hogy a kohéziós államokra most célhoz kötötten allokáltunk 10 milliárd eurót, és a jövőben sajnos abból kell majd kiindulnunk, hogy még több átláthatóságot kell majd biztosítani a pénzek elköltésére, hogy azt meg tudjuk, hogy ezt igazolni tudjuk, legitimálni tudjuk. Erre való tekintettel úgy gondolom, hogy nagyon is tanácsos lenne, és erre kérném a bizottságot is, hogy még egyszer gondolja ezt meg, hogy az, az értékelés során a, a az indokolásnál, amikor megindokolják egy bizonyos projektnek a kiválasztását, ott részletesebb indokolást adjanak, hogy hogy milyen szempontokat vizsgáltak, milyen szempontokat mérlegeltek a projekt kiválasztásánál. Nyilvánvalóan növekedni fog még a nyomás, a különböző projektek között csak éleződni fog a versenyhelyzet a bejelentett projektek között. Úgyhogy szerintem mindenképpen észszerű lenne, hogyha itt egy világosabb indokolással látnák el a kiválasztott projekteket. És van egy konkrét kérdésem is a bizottság képviselőjéhez a 13.066-os projekttel kapcsolatban. Hogyha jól értelmezem a helyzetet, akkor körülbelül 3,7 millió eurót a Nissan Motor nevű cégnek folyosítják, annak érdekében, hogy a többféle szabványnak megfelelő töltőállomásokat finanszírozzák. A kérdésem az lenne, hogy az Európai Unió által alkalmazott 50%-os társfinanszírozási együttható, ez szükséges-e e, az a villanyautók e, töltőállomásainak finanszírozása során? A másik kérdésem pedig az lenne, hogy a Nissan által tervezett töltőállomások, villanyautó töltőállomások esetében úgynevezett szabványokon átívelő, tehát többféle szabványnak megfelelő különböző dugaszoló ajzatot is használó töltőállomásokról van szó. Az alternatív üzemanyagokkal kapcsolatos bizottsági javaslatban egyetlen csatoló, dugaszoló ajzatot kívánnak csak támogatni a bizottság részéről. Számomra itt egy ellentmondás van ezzel kapcsolatban várom a bizottságnak az állásfoglalását. Az utolsó kérdésem pedig a Swiftly Green projekttel kapcsolatos állásfoglalás. Nem igazán értettem, hogy itt mire gondolnak, hogy hogyan értsük ezt, miről is szól ez a projekt konkrétan, és mire akarják a pénzeket költeni. Ennyi lenne, köszönöm. Mrs. Meissner. Meissner asszony. Köszönöm szépen. Rengeteg kérdés hangzott el, úgyhogy egy kicsit rövidebbre fogom. Természetesen nagyon fontos, hogy mindent át tudjunk tekinteni, mi a tanulmány, mi a projekt. Kramer úr egy tanulmányt említett. Én nem vagyok benne biztos, én északról jövök, és a tengeri szállítás is érdekel. Egy projekt, az mennyiben kísérleti projekt, a cseppfolyósított gázprojekt Brabantban például, ez is egy érdekes történet, vagy a Helsinki-Tallinn összekötetéssel kapcsolatos projekt, ezt mennyire lehetne jobban megismerni? Itt most az elv az, hogy azokat a projekteket választjuk ki, ahol társfinanszírozás is van, és amiben biztosak lehetünk, hogy valóban meg is valósul. Erre, akar, erre törekedtünk, hogy nyilván ezek a projektek teljesen megvalósuljanak, gondolom ez volt a kiinduló elv. Elnök Dominik? Eh, csak egy nagyon rövid észrevétel, mert ugye itt éves programokról és koridorokról beszélünk össze-vissza. Itt Ismailnek az ellenőrzése mellett, mert ő volt a jelentéstevő ezzel a kérdésekkel. Tehát a mindössze annyit, hogy a koridoroknak a kapcsolatban, ugye, amiben a bizottság is és a jelentéstevők is nagyon odafigyeltek, tehát ebben nincs olyan egy, egyetlen egy projekt se tűnjön el azok közül, amit a parlament kiválasztott, és amire a, a tanács is igent mondott. Tehát ne legyen változás. Ez nem válaszol persze arra a kérdésre, amit Matthew tett fel, amire szerintem a bizottság majd talán válaszol. Fontos elmondani, hogy ebben az esetben ne bomoljon föl az, amit már kidolgozott a bizottság, akár a gridline-okkal, tehát a hálózatokkal, vagy az európai facilitásokkal. Elnök, köszönöm. Az egyik nehézség az, hogy ezeket ideadják, és utána elmennek. Hogyha egy politikusnak adnak egy térképet, az elsőt fognak csinálni, hogy azonnal azt kezdi nézegetni. Talán a jövőre jó lenne, hogyha ezeket jóval előbb megkapnánk, úgyhogy amikor már itt ezt ismertetik, addigra már mindenkinek legyen esélye elolvasni. De nagyon örültem, de amikor kiadják ezt a, a Kem azonnal az jutott eszembe, hogy, és tudom, hogy hogyan gondolkodnak mások is. Yes, Brian, thank you very much. Köszönöm szépen. Ami a konkrét projekteket illeti, igyekszem a legtöbb kérdést megválaszolni röviden, de természetesen ezen kívül további információval is tudunk szolgálni, rövid projektleírásokat is meg tudunk adni. Úgyhogy ha konkrét projektekre kíváncsiak, akár befogadtuk, akár nem, és további információra van szükségük, készen állunk. Akkor most igyekszem sorrendben válaszolni a kérdésekre. Köszönöm Dominiknek a központi hálózatokra vonatkozó megjegyzést. Valóban itt a módszertan nem kérdőjeleződött meg. Az összehangolásnak a hatása nagyon fontos az egész hálózatban. További koridorok, vagy korá, újabb szakaszok léphetnek be, és nincsenek kivételek. Minden tagállam részt vehet, mégpedig módszeresen. Az új áruszállítási koridorok ütemezése 2016 és 20 közötti időszakra vonatkozik, ez egy fokozatos ütemezés, különösen olyan tagállamokban, ahol viszonylag nagy számú további koridorokat kell koordinálni a saját területükön. Matthew kérdése nem volt elég fogas kérdés, itt az utolsó szakaszban sem lehet kivétel, minden tagállam részt vehet bármelyik koridorral. Nyilván itt külön jogszabályról van szó, az összehangolás nem módosít a jogszabályon, némileg módosít a mellékleten, újabb koridorok kerülnek be, és ezeket a vasúti árufuvarozási jogszabály szabályozza. Ami az egységes európai égboltot illeti, a javaslat útmutatója még a az egységes európai légbolt kettő előtt született. És hát nyilván előfordulhatnak ellentmondások, de majd erre írásban vissza fogunk térni. Kolicsek úr, minden funkcionális blokkot támogat a TNT, a korábbi felhívásban is szerepelt, de erre majd visszatérek még további információkkal. Az összegek, amelyekre eh, túlzott igény élkezett, 1,3 milliárd áll még rendelkezésre, 5,7 milliárdra érkezett igény, és eh, az értékelést követően csak az úgymond érett projekteket választottuk ki, és még így is 4,3 milliárd értékű, úgymond jó projekt maradt ki. Tehát le kellett mondanunk 3 milliárd társfinanszírozásról a költségvetés szükössége miatt. A külső értékelést követően tehát így sikerül csak bennem belül maradnunk a rendelkezés álló költségvetésen. Amikor a felhívásra sor került a költségvetés, még nem volt meg, tehát ezt az űrt valahogy át kellett hidalni. Még néhány száz millió euró lesz, eléggé szigorúan kezeljük a meglévő folyó projekteket, tehát hogyha késedelem van, egy-egy projekten belül, és a jogosult tevékenységeket nem lehet az ütemtervnek megfelelően megvalósítani, akkor az így fennmaradó pénzt vissza lehet pumpálni a programba, és nyár, a nyárt követően esetleg további javaslatok is bekerülhetnek, és ez némi lélegzethez juthat minket 2014-ben. Kalacsek úr, nagyon kevés projekt van az új tagállamokban sajnálatos módon, ez egy jól ismert tény a TENTÉ programban, mégpedig azért, mert a társfinanszírozási arány nagyon alacsony, és a kormányok is inkább a kohéziós alapot választják a TENTÉ program mal szemben, mert ott alacsonyabb a társfinanszírozás. A 10 milliárdos lehetőség a CEFEN belül is rendelkezésre áll, és arra törekszünk, hogy a kohézis alapon belül is lehessen támogatni TNT projekteket a, az új tagállamokban. A tanulmányok és munkálatok a költségvetés kevesebb mint egy harmada áll rendelkezés a tanulmányok készítésére, de természetesen ezek is lehetnek kísérleti projektek a jogi terminológia szerint, a tentét terminológia szerint ez a 20-25 százalék nem feltétlenül papír. Ez lehet előkészületi munkálat, vagy kísérleti projekt Ettől eltekintve nyilvánvalóan, ha tanulmányokat finanszírozunk, akkor nyilvánvalóan azt kell biztosítani, hogy ezekből majd egy kiforrott projekt szülessen. Itt majd megvizsgáljuk azt a projektet, amit itt említett, hogy valóban ez ott igazolható-e korábbi programok esetében a fenntartható szállítási módozatok kerültek előtérbe, és ez szerepel az éves és a több éves programban is, ez volt az egyik kiválasztási szempont, és a tagállamok is elsősorban erre használják fel a programot. Végezetül pedig az innovációs projektek és az Egyesült Királyság itt most nem tudom, hogy vannak-e többféle dugasz ajzatok, de ennek majd utána nézek. Az 50%-os társfinanszírozás indokolhat lehet még akár az ipar esetében is. A Swiftly Green illetően a korábbi ö, kísérleti projekt tettek a tenté irányi mutatónak megfelelően hangsúlyt kapnak. A parlament részéről a tekintetben ezek zöldeknek, tehát környezetbarátnak kell lenniük, és azt kell megvizsgálni, hogy ezt hogyan lehet majd az összes korridorra kiterjeszteni elnök úr, tehát változatlanul rendelkezésre állunk minden további információs igény esetén, és remélem, hogy ez az eszmecsere hasznos volt. Köszönöm szépen, és akkor most a zárt ülés következik. Kérem, akiknek itt most nincs dolguk, kérem távozzanak, egy percet adok.